Okay, we start. Megkezdjük a munkát. A titkárságtól senki nincs? Nincsenek? Herzlich willkommen. Szeretettel köszöntök akkor mindenkit. Látják, hogy virágok vannak itt körülöttünk. Ez egy nagyon fontos ülés. Direkt nekünk hozták ide ezeket a virágokat. No, de félre a tréfával. Viszonylag sűrű a napi rendünk, éppen ezért szeretnék pontosan kezdeni. Az első kérdés a napi rendel kapcsolatban. Ezt megkapták, és ismerik. Akkor még annyit tennék hozzá, hogy a 17 A pontot hozzátesszük, még a COP16-os határozatról lesz egy vita, Tartalmilag ez tiszta, de a kollégák, akik ezt kidolgozták, kérték, hogy legyen erről még egy vita. Másodszorban pedig az elnök megjegyzése, illetve közleményei, ez is jó rövid lesz, ugyanezzel a témával kapcsolatos. Tudják, hogy egy ideje a Környezetvédelmi Bizottságban folyik a vita, hogy mit csináljunk ezzel a COP16-os határozatokkal, és az a döntés, hogy szülessen egy tervezet Gorhola asszony vezetésével, aztán minden frakció részt vesz, Ekkasszony részünkről, meg Tuznovski, Zsadú kollega, Mátiasz asszony és Szavéna asszonyok, és aztán ezt a kompromisszumot kidolgozták, aláírták, és én a megbeszélések szerint elküldtem ezt az MV-nek, feltételezem, hogy ezzel ez elfogadásra került, és nem kell újra szavazni. Még lesz vita róla, a kollégák ezt szeretnék egy kicsit jobban bemutatni, és ez lesz tehát a 17a napi rendi pont, tehát ezzel kapcsolatban nincs szavazás, és akkor ezzel így elintézést is nyert. És akkor tudunk? Ja, nem tudunk. Valami gond van, nem? Majd, hogy nem rátérhetnénk a következő pontra, ami az új energiastratégia felé vezető út. Megpróbálok egy kicsit mesélni erről. Tudják, hogy már több vita volt, volt erről a kérdésről. A kis gond az volt, hogy egy kicsit szorított az idő az utolsó alkalommal, és mivel ez így volt, Koluszka, Bovinska kollégáknak megígértük, hogy még egyszer napirendre tűzük a kérdést, hát ez van most. Úgyhogy egy kicsit még legyen időnk megvitatni alaposan ezt a kérdéskört. Másrészt azonban azt is mindenki tudja, hogy párhuzamosan már folynak a tárgyalások az árnyékjelentés jelentés felelősök között, és a, azok között, a koordinátorok között, akik érintettek arról, hogy a kompromisszumos indítványokat meddig lehet benyújtani, ugyanis tudják, hogy Koroszka Bovinska asszony jelentéséhez nagyon sok módosító érkezett, és ez is bizonyítéka annak, hogy nagyon sok kollega érdeklődik a téma iránt, és szeretné a javaslatát beterjeszteni. Kolarska Bominska asszony nagyon sokat dolgozott ezzel, hogy ezt megszervezze oly módon, hogy ne kelljen százával szakazni, hanem csak néhány kompromisszumos javaslatról Persze ez nem fog mindenütt sikerülni nyilvánvalóni, politikai szavazás nélkül ezt ne gondok, de hát jelenleg azért folyik a kísérlet, hogy minél több kompromisszum születhessen, és hát ez gondolom nagyon sok nehéz munkát jelent. A kolléganő lassan megkapja a szót, mert most már én eleget beszéltem, és akkor Kolarska Bominska asszonynak adom a szót, hogy Eh, tájékoztasson bennünket a dolgok jelenlegi állásáról a módosítókat. Illetően vannak tartalmi eljárás ügyi megjegyzések, azzal kapcsolatban majd még én is szólok, de először most még Kolárszka Bobinska asszonyi a szó. Nagyon Köszönöm a kedves bevezetést. Igen, van némi zavar, a jelentéssel kapcsolatban, amelyhez tettek megjegyzéseket a menetrendet illetően, ugyanis aggódom, hogy a, ugye a bizottság azt kérte a parlamenttől, hogy sürgősen álljon elő a jelentéssel. Tehát a bizottság, ami álláspontunkat figyelembe veszi a végleges energiastratégiában, de még ha nagyon keményen dolgozunk is, akkor is az árnyék jelentés felelősökkel velem együtt, akkor is úgy tűnik, hogy a jelentésről a szavazás az csak azután történik meg a plenárison, minek utána már a bizottság azt elfogadta. Tehát kívülről ez úgy fog kinézni, hogy teljesen mindegy, hogy mit mondunk bizonyos fontos kérdésekről, azt nem fogja a bizottság figyelembe venni. Sőt, még egy másik probléma is van, remélem ezt azért meg lehet oldani, mégpedig azt, hogy a bizottság a mi jelentésünket csak 12 órával az itrevita után akarja megszavazni, ez rendkívül szerencsétlen lenne, mert ez egy olyan jelzés kifelé, hogy a mi bizottságunk és az Európai Parlament az nem igazán komolyan veendő, és ezt mi nem szeretnénk, hogy egy ilyen helyzet álljon elő. Ami pedig bizonyos pontokat illet, Hát tudják, hogy 428 módosítás érkezett a jelentéssel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy majdnem 10 minden cikkhez, és hát minden cikke kompromisszum ennek a jelentésnek, minden bekezdése. Ezért kérem azt, hogy értsék meg, ugyanis a kompromisszumok nem tudnak szó szerinti szövegeket átvenni, csak a főbb gondolatokat, de remélem, hogy azok viszont tényleg ott lesznek. A kompromisszumoknak olvashatónak kell lenniük. Feltételezem, hogy ugye jogszabályt alkotunk, és hát ez az emberek számára szól, nem csak nekünk, úgyhogy bizonyos dolgokat olvashatóvá, rövidítettebbé kell tenni. Megvolt már az első találkozók sora a shadow és nagyon gyümölcsözőek voltak ezek a megbeszélések, nagyon sokat ígérőek a végső jelentéssel kapcsolatosan. Egy hetünk van mindösszesen, hogy a kompromisszumok megszülessenek, ez egy nagyon rövid idő. A végső kompromisszum a jövő héten lesz aktuális, most néhány kérdés lenne még, amelyek nagyon különbözőek, mondhatnám, hogy konfliktusosak. Megpróbálunk még itt is kompromisszumot találni, de ha nem, akkor biztos, hogy itt majd szavaznunk kell külön-külön. Az egyik dolog, ami megosztja a véleményeket, ez a nukleáris energia, az atomenergia. És ez nyilvánvalóan különböző véleményekkel párosul a néppártban, meg a többi frakcióban is, és hát ez egy olyan kérdés, ahol muszáj kompromisszumot találni. Mint már mondtam, ez fontos, nagyon fontos kérdés az energia mix szempontjából minden országban, és hát mi dolgozunk a kompromisszumon, és nagyon remélem, hogy ezt sikerül is majd elérnünk. A második dolog, amely mondanám problematikus, az pedig a kötelező energiahatékonysági cél. Tudják, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, nehéz elfogadni néhány ö, tag számára, néhány ország számára, ez egy nagyon sokat vitatott kérdés, és az én javaslatom ezzel kapcsolatban az, hogy azok a módosító indítványok, amelyek ezzel foglalkoznak, és amelyek azt kérik, hogy ezt foglaljam bele a jelentésembe, ezeket a Benson jelentésbe kellene áttenni, amely valóban ezzel foglalkozik, egyidejűleg az én jelentésemmel viszont kizárólag az energiahatékonyságra összpontosít. Tehát ne nyissuk meg ezt a vitát az én jelentésem kapcsán, itt koncentráljunk a kötelező célokra, hogyha ez fontos a Benson jelentésben. És ez nem halasztja el a konfliktust. Én ezt azért kérem, ennek az a fő oka, mert azt hiszem, hogy az elkövetkező tíz évben az energiaterv Európa számára mindenképpen arra kell, hogy fókuszáljon, hogy melyek a legfőbb politikai célok, melyek a legfőbb irányok, és nem pedig arról kell vitatkozni, amik inkább specifikus kérdéseknek minősülnek, noha fontosak egy másik kérdés, amely szintén nehezen elfogadható egyesek számára, és éppen ezért nehéz vita kérdés, a finanszírozás. Az energia egy nagyon olyan terület, ahol nincs elegendő beruházás, és nagyon sok elkötelezettséget tesz szükségesé a pénzügyi oldalon is. Tehát mindenki mondja, hogy finanszírozzuk ezt, meg adjunk pénzt oda, meg támogassuk ezt, vagy azt, és hát itt valahogy el kell gondolkoznunk, és sokkal fenntarthatóbb módon kellene közelíteni a pénzügyi kérdésekhez. És utoljára, de nem utolsó sorban még egy kérdés, amely Buzek elnök számára is nagyon fontos. Én nagyon támogatom ezt a az elgondolást, hogyha a közös piac, a belső piac, a közösség és a közösségi módszerek irányába mozdulunk el az energia területén, akkor ezt elő kell segíteni, és ebbe az irányba kell haladnunk. Nincs értelme, hogy egy olyan megállapodás szülessen, amelyet a tagállamok nem tudnak megvalósítani. De hát azt hiszem, hogy ezt nem mindenki látja még így. Én minden esetre örülnék mindennek, amit önöktől kapok. Svoboda úr azt javasolta, hogy ez ilyen, így legyen. Egyébként megpróbálunk minél több módosítót bevonni a kompromisszumokba. De vannak különös módosítók bizonyos specifikus témákkal kapcsolatban. És itt megpróbáltunk néhány területet egy ernyő alatt, egy kalap alatt összefoglalni. Úgyhogy lehet, hogy ilyen keretek között találják majd meg a módosítójukat. Kedves kollégák, ha megnézzék most a módosító indítványokat, akkor gondolhatják, hogy hát akkor mi az, amit meg lehet őrizni, mi az, amit esetleg vissza lehet vonni. Hát még egy hetünk van a munkára. Remélem, hogy sikerül jó kompromisszumot megvalósítanunk, most legalábbis ez úgy tűnik, és köszönöm a tanácsadóknak és a stábnak, akik vállalták ezt a munkát, és hát sajnálom a sedókat is, hogy ennyire szorít az idő, és hogy ennyire sürgettem őket. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, kedves képviselőasszonya, az információt, és köszönöm azt, hogy nehéz körülmények között is ö, végezte ezt a munkát. Először Róde kollega az első árnyék jelentés felelős. Nagyon szépen köszönöm mindenek előtt én is köszönettel kezdem Kolárszka Bobinska asszonynak ezt a nagyon egyenes célirányos munkát, amit végzett az anyaggal kapcsolatosan. Ez nagyon nehéz, ilyen sok módosító láttán, de egy nagyon jó munkát végzett eddig. Mindannyiunknak megvan a maga a személyes prioritása, de a kompromisszum perspektívája egész jó. Az én pártom prioritása az, az mindenképpen a megújuló energiaforrások, a kutatás, finanszírozás, és ennek részeként szeretném látni, hogy a gazdasági lehetőségeket is kihasználjuk az átmenet során a fenntartható zöld gazdaság felé. Én nem aggódom a lényeget, a jelentés szubstanciáját, lényegét illetően, de a menetrendbeli módosítások aggasztanak, amit a bizottság jelentett be, legalábbis ahogy én értelmezem, és ezt említette Bobinska asszony is. Éppen ezért elnök úr, hadd mondjam el, itt önök előtt is németül mondom, hogy teljességgel elfogadhatatlannak tartom azt, hogy a bizottság most ezt a menetrendet, ezt a timetable-t megváltoztatja, és ez tényleg így van, akkor a bizottság ugye a saját energiastratégiáját fogja október 27-én közé tenni. Remélem, hogy ez nincs így, de ha így van, akkor azt javaslom, hogy az elnökünk írjon egy levelet a bizottságnak, és ebben tegye egészen világossá, hogy az ITRE bizottság és az Európai Parlament számára ez nem elfogadható. De hát lehet, hogy az elnökünk ezt rögtön tisztázni is tudja, majd köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, alelnök úr. Megpróbálok válaszolni először is. Minek utána volt vita erről már úgy Strasbourgban, a bizot, biztossal beszéltem, és Öttinger biztos megígérte nekem akkor, hogy november 3-án fog mindez megtörténni csupán, tehát ez az első tény. És akkor ez már egy picit javít a helyzeten, ugye? Aztán tegnap, tegnap előtt volt ez a jelentés, amelyről ön is beszélt, hogy a 27 ki napirendre került a bizottságban. Hát ezt én önökhöz hasonlóan teljesen elfogadhatatlannak tartom, mert ha az ember ígér valamit, azt tartsa be. És aztán azonnal írtam, és utána kérdeztem a dolognak, és azt a felvilágosítást kaptam tegnap, tegnap este, Öttinger biztos kabinetjétől, hogy hát ez a 27. napi renden kell, hogy legyen, mert hogy november 3-án a bizottságnak zöld hete van hát akkor ez hiba volt, ugye? De csak hogy később fogják ezt nyilvánosságra hozni, tehát ö, nagy valószínűséggel csak november 9-én. Én most ebből indulok ki, azt hiszem, hogy ez az az alap, amin dolgozhatunk. Ha ez módosul, akkor abból le kell vonni a következtetéseket a mi munkánkra, és logikus módon meg kell nézni, hogy egyáltalán mit csináljunk a bizottsága, mert azért egy picit nyomás alatt vagyunk, és ö, aztán végül is sikerült a november elejében megállapodni, viszont azt elvárom, hogy ezt tartsuk is be. E, ennyi a bejelentés. Amennyiben ez még egyszer változik, így vagy úgy, akkor majd el kell gondolkozni, hogy mit csináljunk, de az biztos, hogy le kell vonni a következtetéseket a mi szavazási folyamatunkra vonatkozóan is. Szavel asszony a következő, szintén Sedó, tessék parancsolni. Nagyon szépen köszönöm, fel. Köszönöm szépen. Nos, mielőtt részletesen rátérnék a tájra, szeretnék gratulálni Bobinska asszonynak, hiszen kiváló munkát végzett. Egy ilyen fontos kérdésben, stratégiai fontosságú kérdésben. Nos, Butikofer asszonyal és Cukalai úrral egy új preambulum bekezdést szerkesztettünk, amelyben azt írjuk, arra emlékeztetjük a, bizottságot, hogy egy cselekvési tervet kívántak kidolgozni a, az elengével, tehát a folyékony földgázzal kapcsolatban. eredetileg úgy volt, hogy ebben a preambuló bekezdésben szerepel a közép terv is, de aztán ezt végül rövid távra javítottuk. De akár a középtávot is bevehetjük ide, hiszen erről is, ezt is szeretnék számon kérni. A 28-as bekezdésben, ugye ez már a jelentés vége felé van, középtávú, középtávon megújuló energiapéci csoportokról szólunk. Tisztelt elnök úr, nagyon jó lenne, hogyha realisták lennénk. Tehát itt nem, valójában nem középtávú célkitűzésről van szó, hanem hosszú távú célkitűzésről, legalábbis hosszú távon lehet ezt leginkább megvalósítani. a regionális megújuló energiapiacot nagyon nehéz távon megvalósítani. Sokkal realistább lenne az a megfogalmazás, hogy ha hosszú távot említünk itt a szövegben. Aztán még egy észrevételem lenne a 32-es bekezdéssel kapcsolatban. én azt szeretném, hogy a harmadik országokra is terjesszük ki az energiaközösséget, tehát például az öböl országokra, illetve a középkeletre. Nagyon sok energia Európában felhasznált energia származik tőlük. Múlt héten biztos úr, Öttinger úr, a plenáris ülésem ismételt el hangot adott annak, hogy azon országokban, amelyek az Európai Unióba exportálnak energiát, például Katar, vagy általában a közép-kelet, mindenképpen figyelembe kell venni a mi elvárásainkat is. Tehát az energiaközösséget ki kell terjeszteni ezen országokra is. Öbből országok, még egyszer mondom, illetve közel-kelet. Köszönöm, bánok úr. Köszönöm szépen. Következőként Gyürk kollégának adom meg a szót, ugye azt mondtuk, hogy akik legutóbb álltak, azokkal kezdjük most, úgyhogy tehát Gyürk kollega, és aztán a jelentkezés sorrendjében. Köszönöm a szót, elnök úr. Engedje meg, hogy csatlakozzam az előttem szólókhoz eh, két tekintetben is. Először is eh, a bizottság hozzáállását magam is elfogadhatatlannak eh, tartom. Ha ez így marad, akkor egy eh, jó indulatú szakmai konferencia szerepébe szorulunk vissza, nem pedig az Európai Parlament szerepét eh, töltjük be, amelynek véleményét az Európai Bizottságnak eh, illene figyelembe vennie egy ilyen stratégiai jelentőségű kérdésnél. A másik dolog, amiben szintén együtt, egyet szeretnék érteni az előttem szólókkal, az az, hogy, és ebben nehéz lenne vitatkozni, hogy a jelentéstevőnek nagyon nehéz helyzete van, tekintettel a téma nagyságára és a módosító indítványok eh, számosságára. Azt is értem, azt a finom célzást, amit itt az elején a jelentéstevő tett, eh, legjobban annak örülne, hogyha egy pár módosító indítványt most visszavonnánk a vitának ebben a szakaszában. Ez lenne a legnagyobb segítség számára a munkájában. Ha megengedi, mégsem ezt tenném. Inkább eh, azzal segítenék, hogy érvelnék a módosító indítványaim mellett. Négy olyan kérdéskör van, amit szeretnék eh, röviden megemlíteni. Az első a munkahelyteremtés eh, kérdése. Azt gondolom helyesen szorgalmazza a jelentés, hogy a következő hosszú távú költségvetésben eh, több forrás álljon rendelkezésre az energetikai beruházásokra. Ezzel egyetértek. Azt gondolom azonban, hogy ezeket a többletforrásokat elsősorban olyan beruházásokra kell fordítani, amelyek munkahelyeket teremtenek. Ebben a tekintetben a gazdaság élénkítési terv hagyott kívánnivalót eh, maga után. Azt gondolom, hogy itt az alkalom, hogy korrigáljuk ezt, és most, amikor eh, gazdaság élénkítésről, beruházásokról beszélünk, energetikai beruházásokról, akkor a munkahelyteremtés, mint szempontot feltétlen eh, építsük be a jelentésbe. A második kérdés, amit szeretnék megemlíteni, a beruházások kérdése pozitívuma a jelentésnek, hogy eh, bátran megnevez néhány eh, energetikai beruházás, és egyet is értek eh, ezekkel a beruházásokkal. A Nabukkót például feltétlen üdvözlendőnek tartom. Ugyanakkor az a véleményem, hogy a második energetikai felülvizsgálat során megfogalmazott beruházási célkitűzések nem vesztettek a jelentőségükből. Nem tehetjük meg tehát azt, hogy ezeket nem építjük be a jelentésbe, hiszen ezeknek az elhagyása is üzenetértékű. Ezért tehát meggyőződés, hogy nevesíteni kell ezeket. A jelentésben ilyen értelmi módosító indítványom bent van, balti interkonnektorok, LNG, déli gázfolyosó, mediterrán energiagyűrű, észak-déli gáz és áraminterkonnektorok, illetve az északi tengeri offshore hálózat. Egyetértek abban, hogy nyilván rövidíteni kell a jelentés, nem lehet végtelen hosszúságú, de talán nem ezeken a pontokon érdemes elhagyni belőle. A harmadik kérdéskör, amit megemlítenék, a piaci jellegű ösztönzőknek a kérdésköre. Hmm. Fontos a közösségi források bővítése. Egyetértek a beruházások támogatásának kérdésével, de nyilvánvalóan a közösségi források önmagukban nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy a megfelelő forrás biztosítsák az energetikai beruházásokhoz. Azért nem szabad elfeledkeznünk a piaci ösztönzőkről sem. Azt gondolom, hogy érdemes célkitűzésként megfogalmazni a jelentésben, hogy a tagállamok harmonizálják az energetikai és a környezetvédelmi piaci ösztönzőiket. Ez akár véleményem szerint eh, adókedvezmények eh, harmonizálására is eh, kiterjedhet. Mindez együttesen hozzájárulhat az egységes piac eh, hatékonyabb működéséhez. És végül a negyedik eh, kérdéskör, amit megemlítenék, és erre vonatkozóan is van benne módosító indítványom, ez a megújulók kérdés, egész pontosan a megújulók engedélyezésének a kérdése. Valószínűleg nem célja ennek a jelentésnek, hogy nagyon részletesen tárgyalja a megújuló energiaforrások ügyét, ezzel magam sem vitatkoznék. Ugyanakkor eh, azt gondolom, hogy például az energiabiztonsággal foglalkozó fejezetben nagyobb hangsúlyt kaphatnának a megújulók, mint amelyek képesek hozzájárulni az energiabiztonság növekedéséhez, növeléséhez, és amelyek csökkenthetik az unió importfüggőségét. Gondolok például a gázfüggőségnek a csökkentésére mondjuk a keleti eh, eh, területeken. Ezért megfontolandónak tartom annak megemlítését, hogy a tagállamok harmonizálják a megújulók engedélyeztetésével kapcsolatos eljárásukat is, és osszák meg egymással a legjobb gyakorlatokat a 2020-ig terjedő időszakban. Mondom ezt egy olyan tagállam képviselőjeként, ahol mostani gyakorlat szerint kb. 40-50 engedélyre van szükség egy új megújuló eh, energiaberuházás elindításához. 40-50 engedélyre ez abszurdum. Ezek tehát azok a, a, a kérdéskörök, amelyekkel kapcsolatban jó magam adtam be módosító indítványt, és remélem, hogy ezek beleférnek az egyébként valóban nyilván rövid és, és frappáns végső szövegbe. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök Köszönöm szépen. Van még egy árnyék előadó, Simánszki úr úgyhogy őt még előre kell venni. Dziękuję bardzo. Ja wypada mi tylko się przyłączyć do tych głosów. Köszönöm szépen. Szeretnék én is csatlakozni az előttem szólókhoz, és az, azokhoz, akik elégedetlenek voltak, hiszen igencsak valószínű az, hogy ez Eh, nem befolyásolja majd a bizottsági közleményt. Korán, ha kezdtünk hozzá a munkához, a bizottsági közleményt megelőzően, és most mégsem fogunk tudni semmit elérni. Nagyon sok módosítót nyújtottak be, nagyon sok képviselő pedig szeretné befolyásolni az Európai Bizottság stratégiáját. Én azt kérem az elnöktől, hogy tartassa be a határidőket annak érdekében, hogy hallathassa a parlament a hangját. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon jó kezdés. A frakciónk különböző módosítvány indít, eh, indító, módosító indítványokat nyújtott be, és eh, igazából nagyon sok kompromisszumos eh, javaslat is van. Arról van tehát szó, hogy használható megállapodásokra tudjunk jutni. Azt jelentjük, hogy a különböző em, célkitűzésekből végre valami jó jön ki, hiszen pontosan ez a fontos a verseny szempontjából is. A verseny azt jelenti, hogy harcolunk az ügyfelekért, ez nagyon fontos a fogyasztókért. Aztán még valami, ami pozitív, az az, az atomenergia potenciálja. Nem csak arról van szó, hogy alacsony kibocsátási szinteket érjünk el, hiszen ez rejlik ebben a fajta energiagyártásban, hanem egy sor egyéb előny is. Remélem időben sikerül a munkánkat befejezni, és az Európai Bizottság eh, hallgathat a hangokra. Köszönöm szépen, és Kárlinsz kollega a következő. Thank you very much, uh, Chair. I would also... Köszönöm, elnök úr. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok uh, az előadónknak, Kolárszka Bobinska asszonynak. Rengetegnek tűnik valóban a módosító, de um, van olyan jelentés, aminek még ennél is több módosító indítványa van, úgyhogy legalább világosan lehet választani, tudjuk, miből lehet választani egy szempontot szeretnék a jelentésből hangsúlyozni, ami szerintem egyébként nagyon jó jelentés. Amit hangsúlyozok, az az, hogy igazi hálózatok interkonnektivitását kell valóban erőltetni, mind a villamosenergia, mind a gázpiacon. Ennek ugye két feladata is van egyszerre. Az egyik az, hogy a ne izoláljuk azokat az országokat a közös piacról, akik most jelenleg már izoláltak, de ami ennél is fontosabb az az, hogy a jelenlegi válság tükrében kiemelkedően fontosnak tűnik az, hogy milyen fajta jogszabályjal tudjuk javítani a gazdasági helyzetet a tagállamokban. Az egyik ilyen lehetőség az az, hogy minden területen bátorítjuk a versenyt, hiszen a fokozott verseny minden területen egyebek között a fogyasztói árakat is csökkenti. Az energia sem kivétel ez alól. Nagyon fontos ezért, hogy igazi, valós, érdemi egységes energiapiac felé haladjunk Európában, aminek az előnye, illetve aminek az előfeltétele az egységesített hálózatok. Ennek a piacnak a magja az lenne, az alapja, hogy a legjobb szolgáltatást a legalacsonyabb áron kínálná a végfelhasználók számára. A jelentés számos ponton érinti ezt a kérdést, csak szerettem volna rámutatni arra, hogy, hogy mi a probléma abban, hogy támogassuk. Tehát nagyon fontos, hogy létrejöjjenek azok a hálózatok, amely végül is az előfeltétele a nyitott energiapiacnak Európában. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Eh, Gyerek kollega a következő. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz ez a jelentéstervezet, amit eh, eh, Kolászka Bobinszka asszony magára vállalt és beterjesztett. Úgy tűnik, hogy mint hogyha már elintéztünk volna mindent, megoldottunk volna mindent ebben. De most tulajdonképpen egyfajta bizalmatlansági indítványt eh, nyújtanánk be, mert azt akarjuk javítani, vagy azt akarjuk továbbfejleszteni, amiről már megállapodtunk. Az élet azonban az elmélettől eltér. A legutolsó energia és éghajlat csomagban már megállapítottuk azt, hogy a szén még nagyon hosszú ideig szerepet fog játszani az energiaellátásban. Pedig, mintha a szén most egyfajta akadály lenne. nem szabad csak a CCS technológiát alkalmazni, vagy nem lenne szabad, hanem az átalakítás hatékonyságát is ki kellene tudnunk használni. Csak részben, vagyok egyet, részben tudok egyetérteni azzal, amit Bent úr tervezete tervezeténél figyelembe kell venni hogyha a, az összhatékonyságot, kvázi bruttó hatékonyságot nézzük, az 80 százalékos, Ha mondjuk Magyarországon létrehoznak egy olyan, e, létrehozhatnak egy ilyen erőművet, és CCS raktár, e, vagy, vagy tározott elnézést, plusz még ráadásul minden egyéb feltételnek is eleget tesznek, akkor, akkor lehet az újfajta energia termelésre átállni, de ennek ellenére a szénnek helye kell, hogy legyen még. És a, ne felejtsük azonban el, hogy a jelentésünk az nem jogalkotási állásfoglalás, hanem csak egyfajta ajánlás a, a bizottságnak. Jó lenne, hogyha néhány dolgot még korrigálnánk, és szeretném, hogyha ez a csomag a zöldek Eh, sugallatára hallgatna. A zöldek ugyanis azt gondolták korábban, hogy ez a COP 16 nagyon fontos, meg kell mutatni Európának, illetve Európának meg kell mutatni a világ többi részének azt, hogy mit lehet elérni a CO2 kibocsátás csökkentésével. Viszont itt van most a, a válság, az energiaválság e, Lengyelországban is érezhető, pedig ott ugye tudjuk, hogy az energiatermelés jelentős része a, a szénre alapszik. Ezért kérem, hogy támogassák módosítóimat. Köszönöm, és Svoboda kollega. Köszönöm, elnök úr, én is szeretnék az előadó asszonynak, Kolászka Bovinska asszonynak köszön, szeretnék köszönetet mondani a munkáért. Persze egy általános megfogalmazás mindig nehéz, különösen akkor, amikor nagyon sok mindenki konkrét érdekekkel lép fel. Egyet értek a kollégának, igazat adok, hogy a legjobb az, hogyha a a konkrét igényeket áthelyezni majd a további konkrét törvényalkotási elemekbe de hát mondhatjuk azért azt, hogy alapvetően mindannyian, remélem, remélem mindannyian azt akarjuk, hogy szén szegény gazdaság legyen, szénben szegény, de természetesen ezt különbözően ér, értelmezzük Ausztria nevében. Egyértelmű, hogy a vízi erőművet jobban hangsúlyozok, lehet, hogy jobban, mint más országban, és lehet, hogy emiatt van az, hogy a CO2 kibocsátás, stb. stb. a szén alapú erőművek, stb. kérdésében is más egy kicsit a véleményünk. Ahogy Gyűr Koraga említette, valóban fontos, hogy továbbra is európai forrásokat biztosítsunk az infrastruktúra építésére. Viszont, hogyha a Költségvetési Szakbizottság ezt elutasítja, akkor ez egy nagyon szűkös látásmód. Egységet kell tudnunk érteni, akarjuk-e mi közösen frakciók azt, hogy az európai költségvetés ehhez hozzárájon, és akkor minden szakbizottságnak ki kell ezért állnia. Vagy pedig úgy gondoljuk, hogy a költségvetést rendkívüli mértékben csökkentsük. Most hallom éppen, hogy van egy olyan európai kormány, a holland kormány, amelynek pont ez a célja, hogy a, a mm, járulékait felére csökkents. Hát akkor az egész dologról elfeledkezhetünk, úgyhogy e, nagyon fontos, hogy egyértelműen egységesen álljunk ki. Az utolsó dolog pedig, kedves kollégák, e, Kolászka Bobinska asszony említette az energiaközösség kérdését is. Fontos, hogy végig gondoljuk a következőket. A Lisszaboni szerződés értelmében, és azt követően, hogy én magam és úgy gondolom, hogy egyre több szakértő, politikus nemzeti szinten azt mondja, hogy több Európára van szükség az észszerű energiapolitikához. Nos, akkor meg kell nézni, hogy mit kell tegyünk hálózati kapcsolat összekapcsolásokhoz, vagy a különböző alternatívák, fenntartható energiaforrások különböző súlyozásához, akkor is európai alapot kell tudnunk erre kialakítani, vagy ahogy említették, az, hogy másokkal szemben a tárgyaló, tárgyaló erőnk egységes legyen a kaukázusi államokkal szemben, vagy Kínával tudjunk konkurálni a gáztartalékok érdekében. Szóval mindez amellett szól, hogy energiapolitikai értelemben erősítsük Európát, anélkül, hogy feladnánk a különböző országok közti differenciálást. Mégis közös európai energiapolitikára van szükség, mert ez több kell, hogy legyen, mint ami eddig volt. Mária Montéval volt alkalmam ezt megtárgyalni, aki a belső piac kiteljesedését szeretné, és azt mondták, hogy mások semmit nem, tehát semmi értelme nem lenne a belső piacnak, hogyha Oroszországgal szemben például nem lenne több, mint egy hatalompolitikai mozgástér csak. A belső piacot a harmadik csomaggal ugye messze menően ezt értük el, a belső piacot össze kell kapcsolnunk az európai energiaközösség erősítésének gondolatával, aminek része azok a gázvállalatok is, amelyek adott esetben közösen fellépnek a gázellátás biztosításáért, energiaárakért, stb. stb. Tehát ez egy viszonylag egyszerűbb feladat lenne. Hallottuk a biztostól is, hogy igen, pragmatikus dolgok megoldása is fontos, és a biztosnak ebben igaza van, de a parlamentnek az a feladat, és Bobinska asszony a jelentésével jelezhetné azt, hogy mindazt, amit elértünk, nem, még nem vagyunk azzal elégedettek, anélkül persze, hogy a Lisszaboni szerződést meg akarnánk támadni. Úgy gondolom, hogy éppen elég volt azt tető alá hozni, de a szerződésen belül az európai témákat, ezen belül az energiapolitikát erősíteni kell. Ez helyes. És örülök annak, hogy Buzek elnök úr ezt támogatja. Ez nagy súlyt ad neki. És kérdezem Bobinska asszonytól, hogy a jelentésében ezt jelezni tudja, vagy fel tudja abba venni, hiszen ez is jelezni, hogy hogy milyen súlya van ennek a kérdésnek, még ha bizonyos részterületeket nem is tudunk felvenni. Úgy gondolom, hogy azok a kérdések, amelyek ma az energiagazdaságban, Európában öm, dolgoznak, azok érzik, hogy nem kevesebb, hanem több Európára van szükség, nagyobb európai koordinációra és kifelé és közös képviseletre. Köszönöm. Száros kollega a következő. Száros kollega. Mr. Chairman, <clears throat> uh, We have to I... Köszönöm szépen, elnök úr. Még egyszer ki kell ezt hangsúlyoznom, hogy ez a jelentés rendkívül fontosságú. Két másik kollégával itt az ITRÉ-ből öt módosító indítványt nyújtottunk be, és reméljük, hogy ezeket belevonják majd a végleges formába. Kolarszka Bobiszka asszony erőfeszítését nagyra értékelem, hogy sikeressé kívánja tenni ezt a jelentést. Az Európai Uniónak új energiastratégiát kell kialakítani a következő évtizedre nézve. Ebben fontos szerepet kell, hogy kapjon az ellátásbiztonság, az energiahatékonyság, illetve a közös európai energiapiac. Amikor az energiapolitikáról beszélünk, akkor lássuk, hogy nem a jelen generációkat kell csak figyelembe venni, hanem a jövő generációit is. Ezért fontos az, hogy alacsony szénhasználású technológiákat használjunk és preferáljunk. Utalok itt az ITER projektre. Nem csak a megújuló energiaforráson alapuló technológiák, hanem az összes alacsony szénház felhasználású technológiát előnyben kell részesíteni, az új kutatásokra is gondolok. Úgy gondolom, hogy a szolidaritás elvét is mindenképpen be kell venni a jelentésbe. Ez nem csak az egyes tagállamok érdeke, hanem az összes tagállam érdeke. A Nabucco projekt megtartása azért fontos, mert ez hozzájárul ahhoz, hogy függetlenebbek legyünk Oroszországtól a földgáz importtól tekintve. Köszönöm szépen, Bászítis kollega. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat e, noriu padėkoti pranešėjai Babinskai už tikrųjų labai e, svarbu. Elnök úr, köszönöm szépen. Én magam is szeretnék Babinska asszonynak először is köszönetet mondani, hiszen fantasztikus, mennyire jövőorientált ez a jelentés, ezt köszönöm. Az a tény, hogy több mint 428 módosító indítvány született, azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a jelentés, nem lesz könnyű kompromisszumokat találni. Természetesen egyetértek Svoboda úrral, aki tulajdonképpen számból vette ki a szót. Azt mondta, hogy az energiakérdéseknél nagyon fontos, hogy több Európa legyen. Mi gyakran vitatkozunk éveken keresztül egy-egy kérdésről, de, de végre már jó lenne, hogyha, ha tettek követnék a vitákat. Sajnos a legutóbbi bizottságülésen nem volt idő erre, már akkor szerettem volna szót kapni, de Lengyelország és Oroszország közti szerződéssel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy a kitervelést 2040-ig folytassák. Nagyon fontos, hogy ez alapján olyan tehát, hogy 35 évre meghatározták a tarifákat és a kitermelési mennyiségeket, kérdés, hogy ez mennyire helyes, mennyire felel meg a stratégiánknak. Kérdés, hogy ezzel lehetséges-e energiabiztonságot garantálni azt, hogy konkurens helyekről, konkurens árakon szerezünk be energiát. Úgy gondolom, hogy ezek a szerződések ma már nem időszerűek, nem érthetőek. A legfontosabb kérdés ma szerintem az, hogy hogyan tudunk egységes hangon megszólalni Európaként a kívülről jelentkező beszállítóknál, szállítóknál. Nagyon fontos az egységes hang, és éppen ezért négy módosítom közül az egyik erre vonatkozik, és szeretném, ha azt megtartanák. A parlamentnek nagyon fontos, hogy az álláspontját egységesen tudja képviselni, mert több mint egy éve megállapodtunk az e- a legfontosabb szempontokban, és a gáz tárgyalásoknál az eddigi eredmények nagyon jók, és akkor, amikor a beszerzési csoport tárgyal, akkor nagyon fontos, hogy az energiastratégia elemeit fontosan lássák. Köszönöm. Ha egyetértenek, ugye nyolcan kérnek még szót, és szeretném lezárni a listát, és aztán az előadó válaszol. Most viszont Quadras kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálok Kolárszka Bobiszka asszonynak, mert olyan jelentést nyújtott be, amelynek több erőnye van, nagyon okos, értelmes jelentés, ez kiegyensúlyozott és összefogott. Ez mindenképpen jó kiindulási alap. Ugyanakkor azt gondolom, hogy Lamed, illetve mint ITRE szakbizottság úgy lehetünk csak igazán sikeresek, hogyha nem nyújtuk be olyan módosításokat, amelyek megtörik az eredeti szöveg logikáját, hiszen elég egyensúly, kiegyensúlyozott szövegről van szó. Olyan módosításokat gyűjtöttem be én a magam részéről, amely pontosítja a szöveget, illetve ami az én látásmódom szerint javítja a szöveget, de olyan módosításokat el kéne kerülni, amelyek megtörik a, a szöveg lendületét vagy, vagy logikáját. A sok benyújtott módosítás közül én azokat tekintem különösen problematikusnak, amelyeket nacionalista érdekek mozgatnak. Avagy azokat, amelyek amelyek utopisztikusak. Ezek nem illenek ide be a jelentésből. Nos, eddig azt láttattuk itt a, a szakbizottságon belül, hogy mindenképpen a biztonságot, illetve a, a megvalósíthatóságot, a realista látásmódot helyezzük elő, előtérben. Kolászka Bobinska asszony nagyon konstruktív módon próbált valamit elérni, és el is ért valamit. Kérem, hogy a, az utopisztikus gondolatokat, vagy a nacionalista nézeteket kerüljük el, ez mindenképpen hozzásegítene minket ahhoz, hogy sikeres legyen ez a jelentés, ami nem mellékes, hiszen itt stratégiai irányvonalakról van szó, a közös energetika, energetikai politikára bizony, vi, viszonylatában. Nos, ha ez megvalósul, akkor mindenképpen csak jóra számíthatunk. Kolléga Weber. Weber kollega. Oui, je voudrais également féliciter Madame Bobinska. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni Kolárszka Babinszka asszonynak. Nagyon jó munkát végzett, és sok sikert kívánok ahhoz az igen nehéz feladathoz, hogy valahogyan kiigazodjon a sok módosításból. Az európai energetikai közösség halad maga útján, ezt a jelenség is bizonyítja, Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy a stratégiának szociális megfontolásokat vagy szempontokat is fel kell vetni. Még mindig több millió olyan ember van Európában, aki nem részesülhet az energetikai javakból, mert nem tudja kifizetni a gáz vagy villanyszámlájukat. Ez mindenképpen egyfajta egyenlőtlenséget jelent az Európai Unión belül. A földgázról és elektromos áramról szóló 2003-as és 2009-es irányvonalak kötelező érvényel előírják a hátrányos helyzetűek számára, számára a kedvezményes energiaára kidolgozását. Nos, ezzel kapcsolatban tehetünk úgy, mint az energetikai miniszterek szeptemberben, Azaz azt mondjuk, hogy minden tagállamnak saját magának kell megtalálni a megoldást állami szinten. Én viszont úgy látom, hogy európai szinten kell közbeavatkoznunk. Én úgy vélem, hogy az energetikai szegénység, vagy az energia szegénység kérdésében egy paktumot kell aláírni. Mindenképpen utalni kéne erre a jelenségre a jelentésben, az európai energetika közösség felé haladunk, de kérem, hogy ennek, le, ennek legyen szociális tartalma is. Thank you very much. Öt már kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Két reflekcióm az eddigiekre. Beszéltünk a bizottsági közleményről, és meg kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit ez furcsa, de a valóságban úgy gondolom, hogy ö, sajnálhatjuk őket, mert elszalasztották azt a lehetőséget, hogy felfogják, hogy hol áll a parlament a kérdésekben, és a végén a döntést a jogszabályra vonatkozóan mégiscsak itt fogjuk meghozni, ami azt jelenti, hogy nekünk is szigorúnak és szilárdnak kell lennünk a kiinduló pontokban. A második dolog pedig a lényeg, a tartalom. Ahogy a jelentés is írja, és tulajdonképpen én magam is gratulálok az előadónak, ez egy rendkívül jó jelentés. Tehát a jelentés is írja a hálózatokat, az összekapcsolásokat, az előfeltételeket, ami a közös energia stratégiához tartozik. jobban működő európai hálózatok nélkül nem tudjuk ezt a feladatot el, elvégezni. Ugye jobb konnektivitásra, összekapcsolásra van szükség hálózatokra. Ezt sokkal erőteljesebben kellene hangsúlyoznunk. Ugyanakkor pedig ugye ez az előfeltétele annak, hogy a, az energia ö, stratégia külső aspektusát is, és az új energiaforrások kérdését is beletegyük a mérlegbe. Nagyon fontos ezt megemlítenünk, hangsúlyoznunk. Ugyanakkor persze hangsúlyozni kívánom azt is, hogy az egyik legfontosabb energiaforrásunk az atomenergia. Rendkívül fontos lesz ez, ha, ha energiafüggetlenségünket biztosítani akarjuk. Lehetünk persze a lehető legjobbak az éghajlati környezet szempontjából pozitív energiagazdálkodásunk, de az atomenergia nélkül nem maradunk meg. Jó, Thomas kollega. Köszönöm, elnök úr, elnézést, hogy késtem. Én is köszönetet mondok Kolárszka Bobizka asszonynak nem könnyű a dolga, hogy több száz módosítással kell elbánnia, de azon kompromisszumos módosítások, amelyeket tegnap kaptunk meg este, mindenképpen biztatóak. Ami a bizottság eljárás módját illeti, azt gondolom, hogy ez provokáció. Arra semmi szükség, hogy a bizottság már október végén szavazzon hogyha november végén vagy közepén szavaznának, még akkor is lenne elég idő az energiatanácsig. Elnök? Az, az, az elején mondtam, hogy november eleje az marad terminusként a bizottságnál. Of... Jó, de azt gondolom abban mindannyian egyetértünk, hogy a bizottságnak sokkal rugalmasabbnak kéne lennie. Nos, új stratégiát próbálunk kidolgozni. Ezzel jelentéssel kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog, hogy a jelenlegi jogszabályokat kell megvalósítani. 2008-ban és 2009-ben egy új energia csomagot fogadtunk el az energia és földgázpiacról, illetve egy irányelv született a földgáz ellátás biztonságáról, aztán ott volt a klíma csomag, ott volt az épületekre vonatkozó irányelv. Ha mindezt összeadjuk és megvalósítjuk, akkor csökkenni fog az európai energiaigény, és plusz energiaforrásaink leszünk le- lesznek. Tehát szerintem a legjobban úgy segíthetjük magunkat hozzá az energia biztonsághoz, hogyha megvalósítjuk ezen jogszabályokat. Kérdés az, hogy a tagállamok ezt hogy tudják megvalósítani és véghez vinni. Tehát a hatékonyság, a belső piac, illetve a megújuló energiaforrások a kulcsa ennek a kérdésnek. Így lehet, ezek segítségevel lehet elérni az energiabiztonságot. Ezen kívül lenne még négy-öt olyan dolog, ami szerepelt a jelentésben, az infrastruktúra, ugye jelenleg ezt nem valósult még meg, aztán a földgáz kérdése. Ugye a miniszterek majd megtárgyalják az energetikai kérdéseket, de úgy fog ez megtörténni, hogy a bizottság nem ad ki semmilyen jelentést vagy értékelést arról, hogy a, az amerikai kutatásoknak vagy, vagy változtásoknak milyen eredménye van. A Cambridge Egyetem ezzel kapcsolatban kifogadni rövidesen egy jelentést, de, de úgy tűnik, hogy a bizottság gondolataiban ez nincs benne. Aztán második dolog. Oda kéne figyelni a fogyasztóvédelmi kérdésekre, ezeket jobban ki kéne hangsúlyozni a szövegben, ilyen szempontból igazom a szocialistáknak. Ugyanakkor fontos lenne, hogy a belső piacunk versenyképes legyen. Ez hiányzik jelenleg a belső piacról. A 95-ös módosítás némileg meglepő Roldul Göbbelsz urat szerzői ennek. Ebben azt kérik, hogy az energi, energetikai versenyképességre vonatkozó célkitűzéseket halasszuk el. Nem tudom, hogy ez miért van így, de furcsa az, hogy 2018, furcsa lenne az, hogyha 2018 előtt a bizottságtól nem érkeznének ilyen irányú, ilyen kezdeményezések. Mindenképpen jót tennének az ilyen kezdeményezések, mert hiszen ezek mutatnák ki a piaci hiányosságokat. Nagyon bonyolult tárgyalások elébe nézünk a tagállamokkal. De ha az ITER projekt finanszírozását megkapja ez a projekt, akkor gyakorlatilag egyetlen projekt nem megy el az energetikai költségvetés 90%-a. Ezt mindenki, mindenképpen meg kéne még beszélni. Utolsó kérdésem. Alejo az utópiára utalt, nem tudom, hogy a mi módosításunkra gondolt-e, vagy módosításainkra gondolt-e. Aztán a Nemzetközi Energia Ügynökség úgy képzelt el, hogy az európai energiapiacon nagyon magas megújuló energiaforrás részesedést valósítsunk meg. Például elképzelhető, hogy, hogy 40 év múlva már a 35%-nál tartunk. Az energia közösségnek csak akkor van értelme, hogyha a hatékonyságon, a megújuló forráson, illetve az átalakuláson alapul. De az atomenergiára például már megvan az Euratom szerződés, hogyha i- ilyen egy komoly közösség. Csak akkor van értelme, tehát a közösségnek, hogy tiszteljük azt, hogy mit akarunk ezen a közös, ettől a közösség. Polimát asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Magam részéről én is szeretnék gratulálni Kolaszka Bobinszka asszonynak kitűnő munkát végzett. Nagyon fontos, nagyon jelentős munkáról van szó. Úgy vélem, hogy a lehetőségeinket maximálisan ki kell használni. Az Európai Parlament és szakbizottságunk szerepét mindenképpen ki kell használni az Európai Unió energia biztonságával kapcsolatban. Jó lenne, hogyha meghallgatnának minket, és hogyha az Európai Parlament véleményét rögzítenék, illetve erre ez bekerülne a bizottság javaslatába is. Nos, a Vidal Quadras úr által mondottakkal egyetértek. El kell kerülnünk azt, hogy nemzeti megfontolások kerüljenek előtérbe. Nagyon nagy hiba lenne ez. Sajnos a tanács gyakran esik ebbe a hibába, illetve az utopisztikus megfontolásokat is el kell kerülni. Ugyanakkor megfelelően ambiciózusnak kell lenni, tehát elég nagyra törő célkitűzéseket kell megszabni az elkövetkezendő évtized európai energetikai stratégiájával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a jelentés egyik fő célja az, hogy a jelenlegi jogszabályokban tapasztalható hibákra rámutasson. Hol vannak gyenge pontok, mi az, ami a múltban nem működött. Így lehet a jövőre nézve ezt kijavítani. Nos, a Lisszaboni szerződésben kimondottakat is mindenképpen alkalmazni kell, hiszen így lehet az ellátás biztonságát növelni, illetve az európai versenyképességet is, nem is beszélve a környezetvédelemről, illetve, az, illetve a klímaváltozás elleni harcról. Ezek lennének tehát az energetika politika stratégiai célkitűzése, célkitűzései, és ezek egybe kell, hogy essenek az elkövetkezendő évtizedre szóló szakpolitikai céljainkkal. Fokozatosan csökkenteni kell tehát a foszilis energiaforrásoktól való függőségünket. Nemrégiben egy energetikai stratégiai dokumentumról szavaztunk, ezt kell megvalósítani. Tehát a fosszilis energiaforrások felhasználását kell csökkenteni, a harmadik országokból származó energiaimportot kell csökkenteni. És az is alapvető javaslat véleményem szerint, hogy az európai hogy azon, eh, energi, hogy azon európai forrásokat növeljük meg, melyeknek célja az, hogy diversifikáljunk Európában. Mindenképpen jobban oda kéne figyelni az új innovatív eszközökre. illetve az infrastruktúrális projektekre. Barozó úr az eurókötvényeket vetette fel ebben az értelemben. Tehát az energetikai projektek akár lehetnének eurókötvények tárgyai. Aztán az energetikai hálózatok kérdése. Ez a, úgy gondolom, hogy harmadik prioritásunk nem más, mint ezen hálózatok modernizációja. Az elektromos áram hálózatok állapota mindenképpen alapvető fontosságú hiszen a megújuló energiaforrások is ezen keresztül érvényesülnek. Bobinszka asszony jelentésében olvashatunk a mérőórákról is, vagy mérőberendezésekről is. Ezek is nagyban hozzájárulhatnak az energiahatékonyság növeléséhez. Még egy dolog az energetika külső, vagy az energia külső meg dimenziójáról azt gondolom, hogy a, a parlamentnek ezt prioritásként kell tárgyalnia. Sokkal jobban oda kéne erre figyelni, sokkal jobban ki kéne ezt hangsúlyozni, mint ahogy azt a tanács, te, tanács teszi. Fontos, hogy az Európai Unió egységes hangon szólaljon fel energetikai kérdésekben, és főként igaz ez a harmadik országokkal folytatott kapcsolatunkra az energia csatornák és az energiaforrások diversifikációjára igaz, is igaz ez. A belső versenyt el, el kell kerülni ezzel kapcsolatban. Említettük a déli folyosókat, vagy folyosót. Nos, ezzel kapcsolatban is el kell kerülni az összes belső viszályt. Na, nem engedhetjük meg ezt a fajta luxust, tehát, hogy belviták alakulnak ki a Nabukoval vagy más projektekkel kapcsolatban. Oroszország kapcsolatban elmondhatjuk azt, hogy az alapcélunk mégiscsak az, hogy Európában megoldjuk az energiabiztonságot, tehát Orosz- Oroszországgal sem jó hajba kapni. Köszönöm. Frau Kollegin Ulskog. Úzgok asszony, önél szó. Köszönöm szépen. Én is elnézést kérek, azzal kezdem, hogy nem érkeztem időben. Minden esetre köszönöm Kolászka Babinszka asszonynak ezt a fantasztikus munkát ilyen rövid idő alatt. Mint jelentés, felelős a szociáldemokrata frakcióban azt gondolom, hogy nagyon jó feltételei vannak a széles kompromisszumnak, és ez döntő fontosságú, ha eredményesek akarunk lenni. A legfontosabb pontok nagyon jól ki vannak dolgozva a jelentésben, véleményem szerint, a jelenlegi állapotában is. Ez a hatékonysággal kapcsolatos, ott van az éghajlatváltozás, a fenntarthatóság, a fogyasztói perspektíva, és ahogy Weber kollega mondta, ott van a szociális dimenzió, és az energia hatékonyság nagyon izgalmasan hangzik, de tudjuk, hogy nagyon komoly politikai egység körvonalazódik, körül, hogy erre a szempontra kell koncentrálnunk. Ez annyira fontos, és már olyan sok minden történt. Már most is sok minden történnék a tagállamokban. Amire szükség van az az, hogy nyomást gyakoroljunk azokra az országokra, amelyek még nem vették komolyan ezt a feladatot. Támogatni kell azokat az országokat, akiknek külön támogatásra van szükségük, hogy még hatékonyabbak legyenek az energiafelhasználásban. Sok beruházásra van szükség az eredményhez. Tehát pragmatikus megközelítésre van szükség. Azt gondolom, hogy az energiahatékonyság egy nagyon pragmatikus, de ugyanakkor rendkívül jelentős kérdés. Az éghajlat és a fenntarthatóság dimenziója. Hát itt van némi utópia is a dologban, de nem gondolom, hogy a régi energiaforrások mind elavultak, és az újak meg mind, mind utópikusak. Szóval itt egy nagyon hosszú távú megközelítésre van szükség, és ha nem hosszú távú a perspektíva, akkor ez nem stratégia. Tehát amit meg kell nézni, az nem csak a, a jelenlegi helyzet, hanem hanem hogyan tudjuk még jobban hasznosítani a megújuló energiaforrásokat. Szóval ami 20 éve utópiának tűnt, az ma realitás. Én nem félek attól, hogy van néhány utopikus elképzelés ebben a jelentésben, utopisztikus elképzelés. Kell, hogy ragaszkodjunk a valósághoz, lássuk, de azt is látni kell, hogy mi az, amit majd megtehetünk a jövőben. A diversifikáció, hogy a kollégám is mondta, persze, szükség van a legkülönbözőbb energiaforrásokra, ki kell próbálni az új ötleteket, be kell fektetni ebbe a fajta energiába fogyasztói dimenzió az egyik legfontosabb dolog a szociáldemokraták számára. Különösen a verseny szempontját tekintve olyan sok pénz van itt, és olyan kicsi az átláthatóság. A tagállamokat a nagy vállalatok túszként kezelik sokszor. Nem tudnak jó eredményt elérni a multikal folytatott tárgyalásokon. Nem tudnak jó szerződéseket elérni a piaci szereplőkkel, országok néha. Úgyhogy nagyon fontos, hogy egy fajta transzparenciát biztosítsunk a piacon, átláthatóságot. Nem lehet a pénzügyi eszközöket úgy használni, hogy abban ne profitáljanak az európai fogyasztók. Vannak olyan részei Európának, ahol igazi energia szegénység uralkodik, legalábbis bizonyos szociális csoportok számára. És nagyon fontos, hogy biztosítsuk a hozzáférést, a, a tisztességes, fair hozzáférést az energiához, szolidaritás alapján. És ezeken a diszparitásokon túl kell jutnunk, ami meg az energiamixet illeti végül. Hát a jó ötlet lenne megnézni, hogy az egyes tagállamok ezt hogyan próbálják összerakni. Azt hiszem, hogy alapvetően hiányoljuk az egységet, hogy nincs egységes fellépés, de megnézzük a jelenlegi vitát az egyes tagállamokban, látjuk, hogy a nukleáris energia áll a, az első helyen a vita középpontjában sok országban. A parlament is megosztott. Nagyon-nagyon emocionális viták folynak a nukleáris energiáról. Úgyhogy szégyen lenne, hogyha egy stratégiai terv előírná a tagállamoknak, hogy <clears throat> milyen legyen az energia mixük, hogy legyen vagy ne legyen atomenergiájuk. Hát nálunk van. Nagyon sok fajta energia van nálunk, de a lényeg a diversifikáció, ezt kell hangsúlyozni. És ez az, amit aztán meg a tagállamok majd maguk döntik el, hogy ez a mix hogy álljon össze náluk. Henen kollega. Henen. Köszönöm szépen, elnök úr. Unalmas lenne ez a vita, hogyha valakinek nem lenne eltérő véleménye, úgyhogy próbáljuk meg más szemszögből is vizsgálni ezt a kérdést. Vegyük azt, hogy egy európai elektromos közösséget alak, akarunk kialakítani, és ehhez stratégia kell. Tehát hát a cím nem stimmel. Az európai elektromos közösség nem szerepel itt a címben, Kérdés, hogy ennek mi lenne a tartalma? Az elkövetkezendő évtizedben nagyon komoly kihívások elé nézünk. Energiahiány, föl fog berülni nyilván, aztán gond lesz az energia ára, hogy eljut-e az energiafogyasztókhoz. Illetve ott van az éghajlatváltozás, illetve az olajár változása. Úgy gondolom, hogy elég szerencsétlen, hogyha az, eh, szerencsétlen az Európai Parlamentet csak a privatizáció, illetve a verseny eh, érdekli ilyen eh, körülmények között. Ezzel nem valósul meg az, hogy a fogyasztókat segítenénk, és csupán a finanszpiaszok hasznára gondolunk. Azt gondolom, itt csak magánérdekekről van szó, az energia deficit problémáját nem akarjuk megoldani. Ez azt gondolom, hogy nem csak a magunk, nem csak minket fest le negatív fényben, hanem mindenképpen rosszat tesz ez az energiaszektornak is. Úgy vélem, hogy ezt a megközelítést nem lehet védeni. Itt arról van szó, hogy az árat akarjuk csökkenteni, úgy, hogy az ellátást növeljük. Ez egy elhibázott álláspont, vagy megközelítés. Én úgy gondolom, hogy az összes energia piacról, vagy belső, energia, energetikai belső piacról szóló iránya elhibázott. Mindezek a jogszabályok csak azt oldják csak meg, hogy a nagy cégek jobb lobby lehetőségekkel rendelkeznek a bizottságnál. Ezen nagy cégek összes hatalmukat felhasználhatják, de a, bizot, de a fogyasztóknak egyáltalán nem erre van szükség. Grups kollega, remélem jól lejtettem ki eh, a nevét. A következőt szeretném mondani. Két elem nagyon értékes számomra ebben a jelentésben, amely nem könnyű. Nyitát vitt az energiapolitikáról 2020-ig, a feladat nehéz, és Bobinska professzor asszony vállalta ezt a nehéz feladatot, ami véleményem szerint jó vállalkozás, és ehhez gratulálok neki. A megfontolások alapjai a szolidaritás elve az energia területén, ahogyan ez a Lisszaboni szerződésben is áll, és hangsúlyt kap az a tény, hogy az energiapolitikának egy bizonyos célt kell szolgálnia mindenek előtt a fogyasztókat, a polgárokat és polgárok, amikor energiáról van szó, akkor nagyon érdekeltek ennek a sikerében, és megértők is, de, és érték is az intézmények által hozott intézkedéseket, hiszen ez az életüket, a pénztárcájukat, vállalkozásaikat érinti. Szoros a kapcsolat, és egy ezt érezni is lehet a mindennapokban. És az Európai Parlament itt példával járhat elől. Felhívnám a figyelmet arra, hogy ez a nyomás a diversifikáció irányába, az energiaforrások diversifikálására gondolok, de a szállítás irányait is diversifikálni kell. Ugye ott van a Nabukkó, és az LNG terminálok létesítése, valamint az alternatív források, de új energiaforrásokat is kell keresni a tagállamokban. Mindez fontos, és ez állítja át a váltókat, határozza meg az irányokat a soron következő vitákra. Köszönöm, hogy az egyes tagállamok specifikus jellemzőit is megemlíti. Van, aki a közszínre alapoz, van, aki a nukleáris energiára. Sem az egyik, sem a másik nem általánosítható európai szinten. És nem mondható az, hogy az egyik vagy a másik kritizálandó. A az átalakítási folyamat az energiaforrásokat illetően különös tekintettel az villamos áramra, ezt időben is, ö, itt egy időtávot is látni kell, hogy meg legyen a megfelelő társadalmi elfogadottság. Egyetértek azzal, amit Vidák Vadrasz kollega mondott. Mérlegelni kell, hogy a jelentésben Ez egy kicsit prognosztikus jelentés, hogy nem kellene lemondani néhány módosítóról, amelyek túl optimistáknak tűnnek, mondhatni utopisztikusnak. Én ezt nem nevezném annak. Ezeket talán ki kellene hagyni. Azt hiszem, hogy Kolaszka Bobinska asszony munkája ezáltal lényegesen könnyebbé válna és a végeredmény a közös energiapolitika kell, hogy legyen. Ez egy nagyon kedvező momentum a jelentés számára, ez a mostani helyzet. El kell érni, hogy a finálé jó legyen, és hogy egyensúlyozott legyen, és gratulárok a jelentés készítőjének. Köszönöm. És akkor most röviden megadom még a szót Bobinska asszonynak. Köszönöm szépen. Röviden fogok reagálni a felvetésekre. Úgy gondolom, hogy ez a mai vita nagyon nagy értéket képvisel. Sokat nem beszéltünk eddig a stratégiai célokról és az Európai Unió energiaügyi jövőjéről. Megvan az Európai Bizottság jelentés, ami jó. Ebben a jelentésben négy-öt prioritást olvashatunk, és hát erre lehet összpontosítani. Nem értek egyet azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy ha mindannyian egyetértünk, akkor az egyszerűbb. Nem, az új akadályokon kell túljutni, és egy hangúan kell cselekedni most Lisszabon után, és meg kell mutatnunk, függetlenül attól, hogy milyen pártot képviselünk, hogy számunkra az a fontos, hogy legyen közös energiapolitika, hogy ezt ki tudjuk alakítani. És a mai vita is azt mutatja, hogy ez lehet így. A jelentés tervezet kompromisszum lesz, és ami közös munkánk eredménye. És itt nem csak az energia szolidaritásról van szó, hanem a fogyasztói érdekekről is szólnak a módosító indítványok. És ha a jelentés ebbe az irányba tovább fejlődik, az nagyon jelentős lesz az atomenergiával kapcsolatban. mixről beszélünk, energiamixről. És azt hiszem, hogy itt is kompromisszumra juthatunk. Európában nagyon különböző helyzetben vannak az egyes tagállamok. És ezeket a különbségeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Vannak olyan országok, amelyek csak lassan tudnak a szén energiáról lemondani, és lassan alakul az energia mix. De a lényeg, hogy ez kialakuljon. A vita során az is hangsúlyt kapott, hogy kell egy külső keret az energiapolitika számára, és a bizottság helyesen, és ez az én jelentésemben is áll, hogy valami olyasmit szeretnénk, ami eddig még nem sikerült, egy szinergiát szeretnénk a belső EU politika, energiauniós politika, valamint a külső politika között elérni. És hogyha közös hálózatokat építünk, ha a közös belső piacot ki akarjuk itt is építeni, akkor bizony még sokkal nagyobb nyomást kell gyakorolnunk, és ezt a külső szempontot még inkább figyelembe kell venni. Együtt fogunk működni a jövőben is, Köszönöm a megjegyzéseiket, köszönöm a vitát, nagyon érdekes és fontos hozzászólások voltak. Köszönöm, csak annyit mondanék, hogy egy kicsit hosszabbra sikeredett ez a vita, úgyhogy most akkor egy kicsit fel kell gyorsulnunk. Másodszorban pedig azt kérem, hogy én is hadd tegyek még két-három megjegyzést. Turmes kollégának el kellett mennie, de hát ő név szerint megszólított engem, és hát azért reagálnék arra, és itt nem arról van szó, hogy a verseny továbbfejlesztését itt mindenféle akadályokkal akadályozzuk. Nem. A kérdés az, melyik a helyes időpont arra, hogy felülvizsgáljuk, hogy mennyire változott meg a helyzet. Nekem az a tapasztalatom, és már az előző belső piaci csomagnól is láttuk, hogy <clears throat> van egy olyan felülvizsgálati csomag, amely az új valóságot nem is veszi figyelembe. Először várni kell, aztán meg kell nézni, hogy mi a valóság, és akkor kell felülvizsgálni. Ha 2012-13-ban lesz a megvalósítás, akkor 2012-ben nem lehet az eredményről beszélni. Hát akkor legalább egy-két évet várni kell, és utána vizsgálhatjuk az eredményt, amiből következtetéseket vonhatunk le. Hát még akkor is, hogyha objektíven akarunk dolgozni, akkor is így kell eljárni, és erről már a múltkor is egy jó nagy vita volt, hogy helyese az időpont, jók-e az alapok arra, hogy ezt megtegyük, és akkor a bizottsággal is veszekedtünk. Második dolog, csak a tisztázás kedvéért. Akik az atomenergiával kapcsolatban nyilatkoztak, Úszkuk asszony, ők nem akarják előírni, hogy akkor most minden tagállamban legyen atomenergia. Nem, ugyanúgy, ahogy azt sem írhatjuk elő, hogy most legyen-e szénbányászat, vagy megújuló energiaforrás. Nem, azt előírtuk. Ez az egyetlen kivétel, ahol azért valamit előirányzunk. De az atomenergia esetén Svoboda kollega mondta azt jól, hogy itt csak az a kérdés, hogy mi a tagállamoknak tegyük lehetővé, hogy használhassák, és legyenek opciók. Ugye a parlament erről már döntött, de nem előírás ez, de hát itt semmiképpen valami kötelező rendelkezés. És ezt Svoboda kollega sem így gondolta. Úgyhogy védeném őt. A jegyzőkönyveket is elfogadtuk, úgyhogy jöjjön az ötös, ötös napi rendi pont, amelynek a témája az általános termékbiztonságról szóló irányel felülvizsgálata és a piacfelügyelet, és ezzel kapcsolatban Lara Komi kolléganő kapja meg a szót, aki már jó régen vár erre hogy szólhasson. No, no, eccomi. Grazie, Presidente. Eh, inizia così oggi il... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ma kezdjük el erről a kérdésről a vitát, az IMCO ennek a kérdésnek az illetékes. Ma van, mint említettem, az első eszmecsere, és megpróbálom nagyjából bemutatni ezt a dossziét. 2001 per, vagy 95 per 2001-es irányelvenek az alapja, és tavaly januárban, pontosabban vid az előadó, 2004 januárban kezdték el a tagállamok ezt alkalmazni. Nos, 2009-ben megszületett ennek az irányelvnek a végrehajtási utasítása. Nos, ezzel kapcsolatban már megjelentek az, az irányelv alkom, alkalmazásának legfőbb akadályai, vagy az ezzel kapcsolatos legfőbb problémák is. Nos, a tagállamoknak van bizonyos mozgástere, de sajnálatos módon eh, nem azonos módon reagáltak ezekre a különbségekre a tagállamok, tehát nagyon eltérő a helyzet a tagállamokban. Számos probléma merült fel ezzel kapcsolatban, például a hat, hatály kérdése, illetve a különböző termékek természete, hiszen számos termékre vonatkozik ez az irányelv. Az elmúlt években nagyon sokat változott a piac, és éppen ezért a bizottság konzultációs folyamatot indított. Kérdés, a kérdés az volt, hogy felül kell ezt vizsgálni. Egy 2008-as rendelet értelmében 2013. szeptemberéig piaci felügyeletet kell, vagy felülvizsgálat, felügyeletet kell megvalósítani a bizottságnak. Nos, néhány dolgot kiemelnék milyen kritériumok alapján mondhatjuk el egy termékről, hogy biztonságos ez, biztonságos-e, ez az irányelv 13. cikke, mikor lehet aztán kimondani, hogy egy termék biztonságos, aztán nyomon követhetőség. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy ez elengedhetetlen feltétel. Az ötödik cikkben azt olvashatjuk, hogy az előállítónak az összes olyan információt rendelkezésre kell bocsátani, ami lehetővé teszi a termék nyomon követhetőségét. Tehát magát ö, azt kell például közölni a terméken, hogy ki az előállítója ennek a terméknek, és ki a forgalmazója, hogy a fogyasztható nyomon követhesse tehát. Aztán 11-es cikk az irányelv. A tagállamoknak kötelezettsége bejelenteni az Európai Bizottság felé, hogy a forgalomba hozatal, hogy a veszélyes áruk tekintetében milyen megkötéseket alkalmaznak, tehát hogyan akadályozhatják meg a forgalomba hozatalt. Az egészségre vagy a biztonságra veszélyes árukkal foglalkozik a 13. cikk. Ezzel kapcsolatban a tagállamokban eltérő a praxis, ezért úgy vélem, hogy helyén való lenne ennek az irányelvnek a felülvizsgálata. Meg kell nézni, hogy milyen közös megoldásokat lehet találni. Jó lenne, hogyha harmonizáltan járnának el a tagállamok, illetve a bizottság. Még két dolog van, amit mindenképpen figyelembe kell venni és az elsőt megemlíteném, piacfelügyeleti rendszer létrehozása, az úgynevezett RAPEX-ről van szó, és ezt a rendszert, amely már létezik lényegében, sokkal jobban ki kéne használni. Ezt kell használni a ezt, le, ezt a rendszert használhatják a fogyasztóknak, ebből tudhatják meg, hogy melyek a biztonságos termékek. Az Európai Bizottság egyébként ebben a kérdésben természetesen kapcsolatban van a szabványügyi hivatalokkal. A néppártnak árnyék jelentéstevője vagyok ebben a kérdésben, és a szabványhivatalok nagyon komoly iránymutatásokat adtak a bizottságnak. Nagyon fontos a szabványosítás fejlesztése, és hogy az ezzel kapcsolatos folyamatok sokkal zök, zökkenőmentesebben haladjanak, hiszen ez mindenképpen hozzájárul a termékek biztonságának növekedéséhez. Aztán nagyon fontos legyen, lenne az is, hogy ne hozzunk létre túlságosan sok irányelvet, amelyek egyenként eltérnek egymástól, de gyakorlatilag ugyanerre vonatkoznak, ilyen például a játékokról szóló irányelv. Nos, jó lenne tehát, hogyha a termékek biztonságáról szóló irányelvek egyértelműek lennének, el kell kerülni az átfedéseket, jó lenne egy olyan felülvizsgálaton túlesnünk, vagy ezt ilyet, egy ilyet egyáltalán végrehajtani, amely egységesíti a jogszabályokat. Ezen kívül nagyon fontos a kkv védelme. Meg kell számukra teremteni azt a lehetőséget, hogy biztonságos javakat állítsanak elő, mégpedig úgy, hogy ez ne kerülj, hogy ez ne járjon túlságosan költséges biztonsági tesztekkel. Ez ugyanis komoly gond. Még egy dolog. Fontos lenne az, hogy harmonikusabb jogszabályokat hozzunk létre, de erre már utaltam. Nos, természetesen a többi árnyékjelentés tevővel mindenképpen egyeztetni kell még, hiszen Mindennyiunk érdeke az, hogy a általános termékbiztonságról szóló irányelvet felülvizsgáljuk. Nem. Köszönöm szépen, hogy segített. Eh, Bütik Hofer kollega lesz a következő, aki hozzászól. Köszönöm, elnök úr. Árnyék előadóként és frakcióm nevében csak néhány dolgot szeretnék kiemelni. Véleményünk szerint öt dologról van szó. Egy meg kellene vizsgálni, hogy a piaci felügyelet miért nem működött, mi az oka, hogy ennek, és mit kell tenni ennek javítása érdekében. Második, támogatjuk azt, hogy független tanúsítvány megítélését harmadik fél végezze, és a termékek nyomon követhetősége különösen a veszélyes termékeknél fontos. A következő, a közös nyilatkozatnál hangsúlyoznunk kell, hogy az ANEC és az, e, az EUC publikálása szerint meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet gyorsabban lépni, cselekedni, kockázati és eh, egészségi kock, eh, <clears throat> egészségügyi és eh, biztonsági kockázatoknál, és hogyan lehet a túl hosszú norma és szabványosítási folyamatokat lerövidíteni. Az ötödik pont pedig, ami a szabványosítással kapcsolatos, mi azt támogatnánk, hogyha az úgynevezett gyorsutas eljárást vezetnék be a, az út lerövidítése érdekében. Köszönöm. Köszönöm én is. Van-e a bizottságtól valaki, aki szeretne hozzáfűzni valamit? Jó, nincs akkor egy ezt a kört lezárhatjuk, és megnézhetjük a következő napi rendi pontot, ha egyetértenek vele. Ez az innovatív finanszírozás globális és európai szinten. Marinescu az illetékes, meg is adom a szót neki. Köszönöm szépen, elnök úr! Trebuie găsite resurse financiare, schimbări climatice, politica... Szerettem volna jelezni, hogy milyen területeken van szükség innovatív finanszírozásra. Éghajlatváltás, finanszírozás, általános fejlődés, technológiai fejlődés. Természetesen arra is szükség van, hogy megfelelő források legyenek a gazdasági növekedés elindításához. Nem pusztán a pénzügyi stabilitás kérdése ez. Eszközökre van szükség az éghajlatváltozás elleni harcnál is kettős célok van. Rövid és hosszú távú, közép és hosszú távú célok. A CO2 kibocsátás csökkentése egyrészt, másrészt pedig az állami költségvetések. Fontos ezen kívül az is, hogy ösztönzőket teremtsünk a CO2 kibocsátás csökkentésére. Gazdasági völcs, válság közepén vagyunk, ahogy mindenki tudja, és az energiaválság közepén. A hatékonyság, az energia hatékonyság rendkívül fontos ilyenkor. Ezt el kell ismerjük. Jelentős ráfordításokra van szükség az infrastruktúra fejlesztés terén, ahhoz, hogy a válságból kikerüljünk, két terület, ki, területet kell kiemelni. A, egyrészt a, a CO2 adó, ez veszélyeztetni a belső piac versenyképességét, másként pedig, másrészt pedig zavarná az emisszió kereskedelmet. De szükség van adóbevételekre, és a az e területről befolyt e- adók egy részét védelemre kellene fordítani. A, az és általában az energiastruktúra javítására. A bizottság majd látni fogja, hogy az EU-s forrásokat mely mértékben lehet konkrétan e célokra felhasználni és hogyan lehet ezen keresztül az energiahatékonyságot javítani. A tranzakcióadó nem szabad, hogy az európai gazdaság és ipar hátrányát jelentse. Lehetőséget kell találni arra, hogy az adóbevételek egy részét, ebből az adóból befolyó bevételek egy részét más területeken hasznosítsuk, például a végfelhasználók érdekében. Köszönöm. Róde kollega. Thank you. Uh, generally... Köszönöm szépen. Ha emeljem ki azt, hogy mennyire fontos ez a véleménytervezet, illetve nagyon kiegyensúlyozott véleményről beszélhetünk. Az alapelv ellen semmi kifogásom, tehát hogy a nem foszilis energiaforrások tekintetében ezt az eljárást alkalmazzuk, de a széndiokszid adót megfelelően kell bevezetni, illetve az adóból származó bevételeket, hogyha előre lekötjük konkrét cél, célokra, akkor az egyféle precedens teremt, másrészt pedig ez nagyon nehezen elérhetőnek tűnik a tanácsban. Tehát egy bizonyos egy bizonyos adó bevételt előre lekötünk, hát ez nehezen nyeri le a tanács. Aztán pénzügyi stabilitás, illetve finanszírozás plusz pénzek szükségesek. Hát ezek a dolgok nem kapcsolódnak egymáshoz. Különböző eszközökről van szó. Mást, más eszközökkel kell viszonyulni a pénzügyi stabilitáshoz, illetve a költségvetésben a plusz pénzek megtalálása és más lapra tartozik. Nem hiszem, hogy a két dolgot egy jelentésben vagy véleményben kéne említeni. Miss Ford, excuse me. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr én is, eh, hogy eh, felszólalhatok, mint önök és tudják, az Econ bizottság tagja is vagyok, úgyhogy remélem, hogy elfogadják, hogy ezen a területen talán segíthetem az önök szakbizottságának a munkáját, hogy eh, az innovatív finanszírozás terén a másik bizottságban hallottakat önöknek átadom. Egyértelmű, hogy Európa nagy szükségét látja az infrastruktúra finanszírozási lehetőségeknek, nem csak az energia terén, hanem a digitális gazdaságban, sőt, e szakbizottság munkaterületén és a kutatásfejlesztésben. Korábban ugye projektfinanszírozóként dolgoztam, és, és így én igenis támogatom a az állami és magánforrások legmegfelelőbb felhasználását innovatív módon nagy és más infrastruktúrális fejlesztéseknél. Az IAB-vel volt korábbiakban egy meghallgatás, és ennek keretében az eurókötvények és az ezzel kapcsolatos projektek felhasználását használt, gondoltuk végig, ahogy Bározó elnök úr is a legutóbbi ö, ö, beszédében elmondta. A jövőben nagyon fontos lenne, hogy a helyet, hogy az 1 az EU költségvetésének 1%-ánál kevesebbet fordítunk pénzügyi eszközökre, hanem legalább 20%-át. Elhangzott az is, hogy a finanszírozás infrastruktúrális projekt, tehát infrastruktúrális finanszírozásánál különleges eszközöket lehet alkalmazni, és a, a, a bank az Európai Beruházási Bank különleges forrásokat alkalmazna. A, a célirányos eszközök alkalmazását észszerűnek tartom, hiszen ez fontos lehet, de nagyon óvnék attól mindenkit, hogy ezeket, a, ezekkel a forrásokkal kvázi visszaéljenek, és a a banki válság hatásainak enyhítésére használják. Nagyon fontos lenne tehát, hogy az állami és magánberuházásokat ösztönözzük, azok hatékony felhasználását ösztönözzük Európában, de megfelelően ellenőrzött kormában. A módosításban én azt is betenném, hogy tehát ezt meg kellene vizsgálni, egyben gaz, garantálni azt, hogy az úgynevezett szubstruktúrák is megjelenjenek a megfelelő befektetési útmutatók, kockázatkezelési útmutatók, felügyeleti felügyeletek mellett, stb. stb. Nagyon jó lenne, hogyha az Európai Beruházási Bank jelentése Tehát meglepő lenne, hogyha az Európai Befektetési Banknak a, a jelentése nem tartalmazná azt, hogy konzultáltak velünk a parlament a témában. Végül pedig hadd mondjam el, hogy nagyon fontos, hogy ez a, ez a kérdés, amely lehetőség szerint nagyon izgalmas, de de nagyon fontos lenne, hogyha magának az ágazatnak a véleményét is ismernénk, tudnánk, felvehetnénk. Nagyon sok tagállam sajátommal együtt a vállalati adókat támogatja, EU szinten természetesen nem, de mégis úgy gondolom, hogy a tapasztalatok cseréjé terén sokat tehetünk még, ha kell, országok között, vagy akár EU szinten is vannak erre vonatkozóan javaslataim is, köszönöm. Jó, még akkor négyen vannak, akik szót kértek. Azt kérem mindenkit, hogy, hogy röviden, velősen szóljanak, hiszen vannak még más témáink is. Zsadó úr. Monsieur le Président, et félicitations à notre collègue. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék először is gratulálni kollégámnak Marinaszkó úrnak. Néhány észrevételem nekem is lenne. Támogatjuk azt a véleményt, hogy ezt a széndiokszid adót ki kell terjeszteni, illetve hogy európai szintű koordinációra van ebben a tekintetben szükség. Itt mégis meg kell nézni, hogy hol lehet az egyensúly. Jó lenne európai szinten mindezt harmonizálni vagy koordinálni, de nyilván a tagállamok döntik el, hogy pontosan mit szeretnének elérni. Hogyha csak akkor kerülhet sor az európai szintű koordinációra, hogyha valamelyik tagállam lép és elindítja ezt a folyamatot. Nos, ha megvalósul ez a fajta adózás, akkor azt gondolom, hogy ez egyfajta plusz finanszírozást jelent. Aztán az emissziós kereskedelem. Van egy olyan vélemény, mely szerint az aukciókból származó bevétel a klímaváltozás hatásának enyhítésére kéne, hogy szolgáljon. Az Nos, tudjuk, hogyha ingyen kvótákat kapnak, emissziókereskedelmi kvótákat is szét lehet osztani, akkor az nyilván nem tesz túlságosan jót a versenyhelyzetnek. Az Európai Bizottság javaslatával összhangban nekünk is az egyensúlyra kell törekedni, hiszen hogyha valóban bevételre teszünk sort, teszünk szert ezen, ezen adóból, akkor az mégiscsak az európai vállalatoknak tesz jót, hiszen fel tudják magukat vértezni a klímaváltozás hatásaival szemben. Tudjuk, hogy a foszilis energia hordozók támogatására nagyon sokat költünk Európa szerte. Ugye számos innovatív finanszírozási eszköz létezik ezzel kapcsolatban, és gondolok, az, gondolok erre is például. Illetve nagyon pozitívnak tartom, hogy a légi közlekedés is immáron a ö, emissziók kereskedelem részévé válik. Véleményem szerint egyébként a jelentésbe be kéne venni a tengeri közlekedést is, újfajta finanszírozás lehetne ez is, ilyen irányú. Nem szépen, Pádár kollega. tänan arvamuse koostajat heade ettepanekute eest ja nõustun suurema osa ettepanekutega. A vélemény szerzőjének javaslataival alapvetően egyetértek, de van néhány saját javaslatom is politikai pártunk megtárgyalta a karbonadó kérdését, és én meg vagyok arról győződve, hogy a bizottságnak elemeznie kellene egy ilyen adó hatását és egy pán-európai adó bevezetését. Az európai kibocsátás kereskedelmi rendszer és a karbonadó nem kizárja, hanem kiegészíti egymást. Meg kellene néznünk, hogy ez a 2008-ban elfogadott éghajlatváltozási csomag az erőfeszítések megosztását is jelenti, és a, a különböző tagállamok kötelezettségvállalását. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a pár európán európai karbonadó segítheti a tagállamokat ezen kötelezettségek teljesítésében. Koordinált Európai Uniós megközelítése, valamint a szennyező fizet elfokozatos bevezetésével végül eljutunk oda, hogy egyéb adókat csökkenthetjük, a munkaerő költségét csökkenthetjük, és ezzel az európai versenyképesség növekedne. Egyetértek továbbá a vélemény szerzőjével abban is, hogy a koordinált megközelítésre kell összpontosítanunk, hiszen az a legelőnyösebb az EU számára. De nyilvánvaló az is, hogy nem szabad szankcionálnunk azokat a tagállamokat, amelyek már saját kezdeményezéseket tettek módosítókat fogok benyújtani például az európai kötvényről, amelynek célja, amely spe, speciális problémákat vet majd fel. Elemezni kell az európai zöldbankok gondolatát. Van egy sor egyéb olyan gondolat, amelyet érdemes végig gondolni, amely segíthetne innovatív finanszírozás megtalálásában. Köszönöm szépen. Kelly kollégám. Köszönöm szépen, elnök úr, először is hadd mondjam el, hogy csak póttag vagyok a szakbizottságban, és köszönöm szépen, hogy mégis megengedi, hogy felszólaljak. De szeretném említetni, eh, hogy remélhetőleg majd eh, állandó tag is leszek. Szeretnék gratulálni eh, Marinescu kollégának a jelentéshez. A kulcs szó azt hiszem az innovatív hogy továbbra is nem lehet már továbbra is ugyanazokat a dolgokat ugyanúgy csinálni. Új intézkedésekre van szükségünk van most. Meg kell győznünk a tagállamokat és az állampolgárokat általában arról, hogy szükséges a nagyobb finanszírozás, az EU nagyobb finanszírozása. Több intézkedéssel lehet ezt megtenni, amelyet az Európai Unió széles körben el is ismer, például az éghajlatváltozás enyhítése, az európai megújuló energiák, a zöld kötvények és a recesszió és az abból levont következtetések, tanulságok alapján például a biztosítások és azok az intézkedések, amelyeket a további válságok elkerülésére mindenki örömére hoztunk. Nagyon fontos, hogy 1,02%-át fordítjuk csak az EU GDP-nek az innovatív fejlesztésekre, ezzel ellen valamit tenni kell. Marinescu helyesen rámutatott arra, hogy vannak módok, amelyekkel ezt megtehetjük. Különösen az európai kötvény gondolata az, amely a legelfogadhatóbb jelenleg. Én magam is szeretném látni ezt a folyadal, folyadat, folyamatot továbbfejlődni, és remélem, hogy megfelelő ponton majd fel is gyorsulhat ez a folyamat. Köszönöm szépen, Rübis kollega. Köszönöm szépen, elnök úr! A finanszírozás az olyan időkben, mint a mostani, nagyon fontos eszköz. Marinescu kollégának gratulálok, és köszönetet mondok, úgy gondolom, hogy lényegi kijelentéseket fogalmazott meg, különösen a CO2 kibocsátásra vonatkozóan. Például ki kell állni amellett, hogy az, a, az árverést, a CO2 árverést ott alkalmazzák, ahol az a leghatékonyabb, az ipar számára fontos, de az is igaz, hogy kevésbé tesz minket versenyképessé. Ezért nagyon kettő, hogy a CO2 adót a háttérben azért már megfontolgatjuk, hiszen hogyha a végfelhasználót be, megadóztatjuk, akkor a saját iparunkat tesszük versenyképesebbé. Tehát én azt javaslom, hogy inkább csökkentsük a CO2 árverést és a CO2 adózást vezessük helyette inkább be. Ennek az a nagy erőnye, hogy Európa versenyképesebb lesz, és a többieknek ugyanúgy fizetnie kell, nem csak nekünk. A második dolog pedig a pénzügyi tranzakciós adó. Ezt először is a, a derivált termékeknél látom ennek az előnyét, és úgy gondolom meg kellene néznünk azt, hogy a derivált termékeket a jövőben hogyan lehet átalakítani, és hogyan lehet egy, röv, röv, egy aprócska kis adóval, európai szintű adóval erősíteni a finanszírozást. Köszönöm szépen, Krosztet asszony. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Holnap az európai iparpolitikáról beszélünk, és akkor majd a finanszírozásról is beszélnünk kell, ugyanarról, amiről most különösen fontos ez, hiszen tudjuk, hogy Európa nem tervezi a közeljövőben azt, hogy növek, illetve nem tervezhető, hogy a növekedőben növekszik a gazdasága, éppen ezért pontosan meg kell határoznunk a terveket. Fontos, hogy innovatívak legyünk ennek során is, a finanszírozásnál is, és koherensnek. Ez a jelentésben is így szerepel. Ez természetesen nem lehet csak racionálisan lebonyolítani, hiszen ez egyenlőtlenségekhez fehezne. De nem lehet a iparpolitikáról beszélni, hogyha nem tudunk a finanszírozási módszerekről megállapodni. De az európai gazdaságnak a versenyképességét mégiscsak erősíteni kell a, azok a projektek, amelyek a CO2 adóval kapcsolatosak, vagy a megfontolások nagyon érdekesek, és ezeket a gondolatokat tulajdonképpen tovább kellene gondolni, arra kellene kényszeríteni a bizottságot, hogy javaslatokat terjesszen be. Ha nem sikerül ugyanis ez, akkor a kölcsönösségi politikára lesz szükségünk, mert hogyha a CO2 kibocsátás csökkentésére vonatkozó intézkedések hatályba lépnek, akkor az, annak megkerülhetetlen kö, következményei lesznek, ezért ezeket az intézkedéseket világszinten kell meghozni, mert ha csak Európában vezetjük be, akkor mindig is versenyképességi problémáink lesznek. A kölcsönösség politikája tehát ezért nagyon fontos. Ezeket különböző mechanizmusokhoz lehet kapcsolni, határértékekhez, és ez is egy olyan eljárás, amit amit végig kell gondolni. Nagyon érdekes alternatívák láthatók, és ezeket az európai gazdaságban és az európai iparpolitikában is meg kell nézni. Anesco, vous êtes? Thank you, President. Just a very short comment. Thank you. Köszönöm, elnök úr, csak egy nagyon rövid megjegyzést. Köszönöm az elhangzott megjegyzéseket a kollégáktól, csak egy rövid megjegyzés az earmarkingot illetően. Tudom, hogy nagy vita lesz ezzel kapcsolatban, ugyanis a tagállamok szeretnék ott tudni a pénzt a költségvetésükben, aztán úgy elosztani, ahogy akarják. De tehát nem pántékázva. De mondok egy példát, ha egy adót vetnek ki mondjuk CO2 kibocsátásra repülőgépek esetében, akkor nem helyese ennek a pénznek egy részét kutatásra, fejlesztésre fordítani, új motorok kialakítására, amelyek csökkentik a kibocsátást. Véleményem szerint helyes, de hát erről biztos lesz vita. Köszönöm a megjegyzéseket, és biztos vagyok benne, hogy figyelembe fogom venni az önök javaslatait. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Akkor még egy rövid információ, a módosítók határideje október 12-e déli 12 óra. Jön a következő napi rendi pontunk, a hetes szám szerint. <clears throat> Ez a híres hírhet kérdés. A szabadkereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a Koreai Köztársaság között, és ennek a felelőse Daniel Kaspari kollega, aki meg is kapja a szót. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, 2007-ben a tanács felhatalmazta a bizottságot, hogy kezdjen tárgyalásokat a koreai köztársasággal. Aztán jó két évig tartottak ezek. A megállapodás 2009. október 15-én került parafálásra. A Lisszaboni szerződés szerint az EP-nek új hatásköre van a külpolitikában, tehát ezt a megállapodást mint első szabadkereskedelmi megállapodást a végleges hatályba lépése előtt az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia. Nem érdemes elmondanom, hogy a nemzetközi kereskedelem és az export hatalmas növekedési és foglalkoztatási forrás számunkra. Minden exportvállalatnak 10 ö, százaléka, a munkahelyek 10 százaléka van az Unióban, és hát nagyon-nagyon sok munkahely pedig az exporttól függ. Kiderül a tanulmányból, hogy mind az európai, mint a koreai gazdaság sokat profitál ebből a megállapodásból. A GDP Koreában és az EU-ban is nőhet, a Koreába irányuló export 82%-kal nőhet, a koreai export pedig 38%-kal nő az EU-ba, akkor, hogyha a vámok és a vámjellegű akadályok megszűnnek. Az ipari termékek, mezőgazdasági termékek esetében 1,6 milliárd euró értékben szűnnek meg a vámok, és ez komoly hatása lesz a fejlődésre, a versenyképességre. Ez egy új kereskedelem lesz az EU számára 19 milliárd euró értéket is elérhet ez. Éppen ezért azt gondolom, hogy alapvetően az Európai Parlament hozzáállása pozitív kell, hogy legyen az európai iparágak, kezdve a mezőgazdaságtól, az élelmiszeripartól, a vegyiparon át, a gyógyszeriparig, a gépgyártásig. Mindenki nagyon pozitívan szólt a megállapodásról. Vannak olyan részek, például az autógyártás, amely problémákat jelez végeztek, ugyanis ezek nem a beszálltók hanem az autógyártók, ezért egy védelmi záradékot irányozunk elő, hogy ezekkel a gondokkal foglalkozzunk. Tehát például az autó export Koreából az Európai Unióba nehogy drámai módon megnőjön, és akkor életbe lépne, ha így lenne kvóta, illetve egy védőmechanizmus, amely hatályon kívül helyezi a vámok csökkentését. Én meg vagyok győződve arról, hogy első olvasatban, ugye ezt már a parlament tárgyalta, Zába kollega a néppárti frakcióból volt felelős azért, hogy ezért a jelentésért hogy ez sikerüljön elosztatni az agályokat mindenek előtt az autóipar agályait. Ugye most jön a ratifikáció, én azt gondolom, hogy az ipari bizottság azt ajánlja a kereskedelmi bizottságnak, hogy ezt fogadja el, és aztán a második lépés, erről ma nem beszélünk, de hát a parlament számára fontos, az pedig a védem, védőzáradék kérdés jelenleg. Megpróbálunk tehát első olvasatban megoldást találni erre a problémára. A parlamentben megvolt már a szavazás a módosító indítványokról, tehát van egy parlamenti közötti álláspont, amely alapja a tárgyalásoknak a tanácssal és a bizottsággal, és én bízom abban, hogy ezek a tárgyalások még ebben az évben lezárulnak. Majd köszönöm a figyelmüket. Akkor egy, hogy szászólásunk van, Kelly úr. Uh, thank nagyon szépen köszönöm De Kasperi uh, úrnak a felvezetését. Uh, egy kérdés. Azt mondta, hogy ez jótékony hatással lesz az iparra és a mezőgazdaságra. Ez jó. Ez egy jó fejlemény, de az érdekelne, Nagy-Britanniában ugye a mezőgazdaság számára haszon, tehát tehát a mezőgazdasággal kapcsolatban azért itt különbségek vannak, és másképp jelentkeznek a hatások, mint az iparban. Köszönöm. <laughs> Marinescu kollega. Köszönöm szépen, teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott, amit De Gaspari úr elmondott a felvezetésében, és egyetértek azzal is, hogy ezt az egyezményt, illetve ezt a megállapodást olyan sokat tárgyaltuk, és sok vitát is okozott, különösen az autóiparban. Nem tudunk sokat mondani, hát meghallgatják a véleményünket, és mi úgyse tudunk ezen változtatni, de azért azt mégiscsak szeretném, hogy a parlament erősebben kimondja az álláspontját, és elmondja azt, hogy legyen egy olyan mechanizmus, amelynek eredményeképpen vannak védelmi intézkedések, ha túlságosan megnő az import bizonyos területeken, mindenek előtt a kisebb gépjárművek esetében. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság nak biztosítania kellene bennünket arról, hogy a rendelet a CO2-vel kapcsolatban Koreában nem jelent olyan pót feltételeket, amelyek érintik az uniós exportot mindenek előtt a gépjárművek terén. Egy nem vámjellegű akadályt nem szabad ezzel teremteni. Aztán van egy, ugye ez egy megállapodás az Egyesült Államok és Korea között is van egy egyezmény. És meg kell nézni, hogy amit a koreaiak az USA-nak biztosítanak, azokat az előnyöket az EU-nak is biztosítsák. Köszönöm, Infort kollega. Nagyon szépen köszönöm, semmi újat nem mondok. És amit mondani akartam, az már elhangzott. Ez az első, a sok szabadkereskedelmi megállapodás előtt, amely majd itt landol a parlament előtt hamarosan, és én teljesen egyetértek azzal, hogy ennek nagyon jótékony hatással lehet, csak hát látni kell, hogy ez, ez globális legyen, tehát ne kapjon az USA nagyobb előnyöket, mint mi. Szóval az Európai Parlamentnek itt fontos szerepe van, ugye de hát ez egy, egy csak ilyen konzultatív valami, és Stardi úr, a kollégám, aki a másik bizottságban foglalkozik ezzel, és ő javasolta a véd záradékot, és úgy tűnik, hogy ez jó, de most az autóipartól hallom, hogy ha a vámot visszaállítják bizonyos esetekben, akkor ez komoly engedményeket, illetve eredményeket szerez, eredményezhet. Szóval eh, nem ez a cél, mi nem akarunk ilyen, ilyen eh, készpénz, eh, készpénz hasznot biztosítani. Mi nagyon jól látjuk, hogy a nem vámjellegű és a vámjellegű kereskedelmi akadályokat is meg kell vizsgálni a jövőben is. Tehát az Európai Parlamentnek egy nagyon fontos hangon kell szólnia, amikor védzáradékokat biztosítunk az európai iparágaknak, ezt figyelemmel kell kísérni, és meg kell valósítani, igénybe kell venni abban a pillanatban, amikor erre szükség van. Tehát biztosítani kell most, hogy ez működjön a jövőben is. Még egyszer, de Gaspari kollega? Hát, talán nagyon röviden, hogy visszaválaszoljak. Első kérdés, mezőgazdaság. Drámai módon csökkentek a vámok, meg fog nyílni a piac, mert ugye a vámok egy része teljesen megszűnik, és a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok is megszűnnek. Egy példa, ha hatályba lép a megállapodás, akkor az alkoholos italok vámja 0% lesz, Ugye az ír viszki számára ez egy hatalmas piaci potenciál ez gondoljon az ottani gyártókra, és hát az egyéb európai alkoholgyártókra, borászokra, ők nagyon sokat profitálhatnak ebből. Másik dolog, persze, nem módosíthatjuk ezt az egyezményt, illetve mondhatjuk, hogy igen vagy nem, de azt hiszem, hogy itt ezt nyugodtan szemlélhetjük, ugyanis ez az első alkalom, a, a külkereskedelem politikában még sose volt kódecíziós jogunk, csak meghallgattak minket, és mint Európai Parlament a tárgyalások megkezdése előtt elfogadtunk egy jelentést Dél-Kóreával kapcsolatban. David Martin volt a jelentés felelőse, és mint Európai Parlament mi ott elmondtuk az álláspontunkat a tárgyalásokról, és amikor ma megnézzük az egyezmény szövegét és az akkori követeléseinket, amelyeket a parlament megfogalmazott, megállapíthatjuk véleményem szerint, hogy egyetlen egy olyan pont nincs, ami nem lenne benne a végleges szövegben az Európai Parlament akkori feltételei közül, és az is világos, hogy a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodások a parlamentet nem lehet megkerülni, és egészen biztos vagyok abban, hogy ez így is lesz. Ami pedig a véd záradékokat illeti, meg vagyok győződve arról, hogy az, amit az Európai Parlament az első olvasatban a védelemmel kapcsolatosan dönt, az jó, és ez éppen, hogy meg tudja szüntetni az agályokat, éppen az autóiparban a kisebb képjárműveknél, és hogy ha hirtelen elárasztják a koreai kis autók az európai piacot, akkor a vámcsökkentést hatályon kívül lehet helyezni. Más lehetőségek is vannak, hogy segítsünk az iparágaknak, tehát ezek a védelmi mechanizmusok be fognak válni a gyakorlatban. És hát ami a lakmuszteszt lesz, az az, hogy a dél-koreaiak komolyan veszik-e ezt, és tényleg megszüntetik-e a nem jellegű akadályokat? Azt mondták igen, és hogyha nem lesznek új akadályok, akkor ugye a CO2 szabályozásról már esett szó a gépjárművek esetében, hát itt is folynak a tárgyalások a koreai félel, E, és mi képviselők, e, LP külkereskedelmi bizottság is kapcsolatban vagyunk, meg a bizottság is. Nagyon intenzív párbeszéd folyik a koreai féllel, mert a koreaiak lassan érzik, hogy ez nekünk bizony fontos, így hogy az Európai Tanács úgy döntött, hogy a szabadkereskedelmi e, megállapodást nem január 1-től alkalmazza, hanem csak jövő július 1-től az olasz aggályok miatt. És ez azért egy kicsit nagyobb lehetőséget ad nekünk, hogy még ez alatt a fél év alatt nyomást gyakoroljunk Koreára, hogy nézzék meg, hogy <laughs> hogyan is néz ki ez a CO2-vel kapcsolatos koreai jogszabály. Azt hiszem, hogy a koreai fél azért most már rájött, hogy az európaiak ezt komolyan gondolják, és a nem vám jellegű kereskedelmi akadályokkal <laughs> kapcsolatos szabályozás lesz a lakmusz teszt. Éppen ezért a javaslatom, mint mondtam, az lenne, hogy az ipari bizottság ajánlja a kereskedelmi bizottságnak ennek az elfogadását, és hogy a kereskedelmi bizottságban, ahol én is tag vagyok, megpróbáljuk biztosítani, hogy a védőzáradékok akkor lépjenek hatályba, amikor a szabadkereskedelmi megállapodás is hatályba lép. Igen, köszönöm, nincs több hozzászólás? Nagyon jó. Jaj, de jó. <laughs> És jöjjön a következő napi rendi pont, a nyolcas, a parlamentet tájékoztatni szerettük volna egy delegáció útjáról az 5. internetszabályozási fórumon vett részt, tehát internetről van szó, szeptember 14-e, 17-e között volt ez Vilniusban, most Trautmann asszony volt a vezetője a delegációnak, és ő lesz az, akinek röviden és velősen tájékoztatást ad, ha még itt van de biztos, hogy már uton van, úgyhogy másodperce kérdése. Várunk még? Ist auch schön. Machen wir eine Pause. Nein, nein, nein. 16.15 Uhr, äh, 17.15 Uhr abgemacht.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 hogy mit akar elmondani nekünk erről az új internetkonferenciáról. Na, asszonyom. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vous présente des, des excuses. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és sajnálom, de hát a román kollégákkal üléseztem, sajtó problémákról tárgyaltunk. Nagyon röviden hadd számoljak be arról, hogy mi is történt a Vilniuszi útunkon. Nagyon többen voltunk, mint korábban, és az internet szabályozási irányítási fórum Aténban kezdődött, a demokrácia templomában, szimbolikus helyen, és öt év után végre a tervek szerint újra találkoztunk. Ugye arról volt szó, hogy ö, a, olyan kérdésekről, amely a biztonság, hozzáférés és fejlődés kérdéskörébe tartozik, amin az elmúlt öt évben dolgoztunk. Vilnius szimbolikus jelentőségű a témakörben. Önök is tudják, illetve azok, akik, illetve tudják, hogy kik vettek részt, átadtam már a listákat, nem akarom kiejteni az összes nevet. Minden esetre sokan voltunk, megtalálják a jegyzőkönyvben a neveket. Több kétoldalú bilaterális ülésünk is volt az Európai Internet Alapítvány segítségével is, és eh, elsősorban arról beszéltünk, milyen szerepet játszhat ez az alapítvány, mint platform a parlamenti és egyéb szervezetek számára. Akkor, amikor technikai szakemberekkel a civil társadalom képviselőivel és a parlamentekkel való együttműködésről van szó. Szemináriumokra voltak vendégek, Dél-Afrika, Kenya, Tanzánia és Uganda parlamentjeiből is. Kenya lesz a következő helyszín, és tavaly úgy határoztunk, hogy együttműködünk az ottaniakkal. és közös témákat kívánunk feldolgozni. Közösen. A litván kollégákkal is együttműködtünk, a kelet-afrikai kollégákkal, és ezért elmondhatjuk, hogy nyelvi sokrétűség is volt a megbeszélésen minden együttjárójával. De beszélgettünk a brit, az amerikai nagykövetségi kollégákkal, beszélgettünk a a Vexrem Icon kollégáival láttuk a lengyel információs társadalomért felelős minisztert, és próbáljuk előkészíteni a következő évet a kereskedelmi kamarákkal, civil társadalom képviselőivel. Gyümölcsöző volt a, a tárgyalás, és a legközelebbi ülésre, illetve a forum további létéről október végén fogunk dönteni, reméljük, hogy pozitívan. Európa, a bizottság, Redding asszony, a parlament várja ezt a jelentést, a tanács pedig az útmutatóiban is jelezte, hogy várja és szeretné a folytatást. Mint mondtam, megfelelő módon kell az intézményesedés felé lépnünk annak érdekében, hogy megfelelő formában dolgozhassunk. Az EU bizottság a belga elnökséggel együtt a tagállamok döntését is be kell, hogy szerezze. Ilyen egy pozitív döntés érdekében, értelmében, illetve esetében a legközelebbi ülésünkre Nairobiban kerülne sor azokról a kérdésekről, amelyekben, amelyekről hát a parlamenten is beszélünk, például a kiskorúak védelme, biztonság, a kibernetikai bűnözés elleni harc. Ezek mind nagyon fontos kérdések, internethez való hozzáférés. A cloud computing, a véleményszabadság, numerikus, szociális hozzáférési lehetőségek. Ezek mind olyan jelzések, jelek voltak, vagy olyan ülések voltak, ahol nagyon sokan vettek részt, kollégám, Kocet kollégina is többször felszólalt a parlamenti képviselőink nevében. Kenneth Triakis volt az első körben az el, levezető elnök, úgyhogy most az ENSZ, ő most az ENSZ egyik igazgatója. Beszéltünk a semlegességről, frekvencia, frekvenciákról, a sávszélességekről nagyon érdekes kérdések voltak, és reméljük, hogy újra meg újra sikerül majd aktívan részt vennünk abban a munkában, amit elindítottunk. Úgy vélem, a parlament munkája megint kiváló volt, ott köszönjük mindenkinek, akik ebben részt vettek. A, a bizottságon belül a kapcsolattartónk Rikó Farti, de Krész asszony is. Reméljük, hogy a jövőben sokkal nagyobb jelentőséget kap ez a rendezvény, azon keresztül is, hogy évente ta, ö, találkozhatunk majd. Kezdetben óriási ellenállás volt az, hiszen az amerikaiak nem voltak jelen, csak európaiak. De meg kellett, hogy állapítsuk, hogy a politika, az intézmények, a bizottság, a tanács most már nagy létszámban képviseltette magát. A magángazdaság azonban kevésbé. Ezen még változtatni kell. Az ipar a diplomáciai szempont, tehát a gazdaság és a diplomácia úgy gondolom, hogy nagyobb mértékben kell majd, hogy megjelenjen. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy az eurodék hálózatba sokkal többet kell investálni, nekünk is, és nekünk is valahogy jobban kell mobilizálni a bizottság mellett saját képviselőinket. Krossz asszonya beszéltem erről, és mondtuk, hogy a bizottságnak mindenképpen aktívnak kell maradni. Nos, elnök úr, úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha szóbeli kérdést intéznénk a bizottsághoz, és meg, egy meghallgatást kérnénk, hiszen nemzetközi szempontokról van szó, és olyan kérdésekről, amelyek az ITRE-ben kiemelten jelentősek és aktuálisak. A, a hálózat semlegessége, cloud computing, óriási problémák vannak a törvényalkotási szinten ilyen. E köszönöm szépen. Jó, hát én is köszönöm szépen szívből. Van-e valakinek bármilyen kérdése? Úgy látom. Ugye ezzel amúgy is csak beszámolót terveztünk, erről köszönjük. A, az ötletét azt természetesen feljegyeztük, a koordinátorokkal tárgyalunk arról, hogy hogyan lehet ezt majd kezelni, de egy konkrét javaslat, amit a titkárság majd nyomon követ. Köszönöm szépen, merci koordinátorok ülése két perc múlva folytatódik. Köszönöm.